Good morning, colleagues. Jó reggelt, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket a rendkívüli fontos meghallgatáson, amely egyezményekkel és megállás és együttműködéssel foglalkozik a harmadik államok kapcsán eh, a hazatérés során a Fejlesztési Bizottság tagjai, és eh, éppen a mai napon mentek misszióra Elefántcsontpartra, talán a libe tagok majd nagyobb számban megjelennek a későbbiekben. Egyébként interneten közvetítik ezt a találkozót, a, egyébként pedig a parlament honlapján megtalálható lesz az összes hozzászólás azon kollég számára, akik nem szoktak a libe üléseken részt venni. A célja ennek a fontos meghallgatásnak, hogy az EU külső fellépésének legfontosabb lépéseit eh, taglaljuk meg. Az Európai Parlament eh, az Európai Bizottságot, a külügyi szolgálatot, az ügynökségeket, civil szervezeteket, tudósokat és, és ENSZ ügynökségeket hívott meg a meghallgatásra. Természetesen köszönöm valamennyiüknek, az összes előadónak, hogy rendelkezésünkre álltak a mai napon. Szeretném elmondani, hogy az EU e nyelven rendelkezésre áll a tolmácsolás, kivéve Dán, Máltai, Horvát és Ír nyelven az volt a kérés, hogy rövidre fogjam a bevezetőmet, hogy a vendégeink elődöt kapjanak. Egyébként három panelben kerül sor a meghallgatásra. Az első panel a harmadik államokkal kialakított együttműködést és a szükséges demokratikus ellenőrzést vizsgálja a partnerségi keret megállapodások kapcsán. A második panel a mobilitási témát feszegeti e, tárgyalási csoporton keresztül, a harmadik rész pedig a rendeletek végrehajtást éppen az igyekszünk az alapvető okokat is megvizsgálni, e, hogy miért érkeznek illegálisan Európában menekültek. Származási országok, tranzit és célországok együttműködésére rendkívül nagy szükség van, hogyha akarjuk érteni az EU e, menekültügyi politikáját, és igyekszünk javítani ezt természetesen a migrációval foglalkozunk, a migrációs partnerségi megállapodásokkal, az együttműködés erősítése az első panelben. Az első hozzászóló mai napon Vianello Capricci, a, az EU külügyi szolgálatán belül a menekültügyi kérdésekkel foglalkozik, és 10 percben adok szót önnek, parancsoljon. Köszönöm szépen, 10 perc. Mindent elkövetek majd, de hát sok mindent szeretnék elmondani, és minden bizonyal eh, kicsit talán túlzó kiélezett és akár nem mindig érthető módon szeretném elmondani. Éppen ezért a következtetéseket elmondom, tehát mert későbbiekben, ha belezavarodok, akkor nem értik meg, hogy mit akarok mondani. Nagyon egyszerű a dolog. Nem tudjuk a migrációs kérdést, az emberek áramlását megfogni, anélkül, hogy egy hiteles európai külügyi politikát alakítanánk ki. A migrációt nem tudjuk kezelni ebben az összefüggésben önmagunkban, harmadik államokkal kell ezt elvégezni, a származási és országokkal együtt. És a, nyilván valamit ígérni is kell, hogyha párbeszédet leszükítjük arra, hogy visszaküldjük őket, vagy bármire, akkor nem fogunk haladni. Amire itt szükség van az, hogy partnereket vonjon be, akik megértik a migrációt, és komoly kihívást jelent számukra, nem csak námunkra. Szociális, gazdasági, fejlesztési kérdésekről van szó, egy nagy kihívásokat jelentő globalizált világban. És e, csak ekkor tudjuk kezelni a migrációt, hogyha ezeket komolyan veszük. Röviden szeretném elmondani, hogy valójában miért akarom ezt az üzenetet átadni önöknek. Viszont most röviden végigvenném időrendi sorrendben a három lehetőséget, ahol elszalasztották az európaiak, hogy hiteles politikát alakítsanak ki azok szemében, akik ahonnan érkeznek a migránsok. Remélem, hogy ezt nem keverem el, a 9-11 a New Yorki támadások, ugye akkor indult a keresztes hadjárat a terrorizmus ellen a közel-keleten, közép-keleten, közép keleten ez volt többé-kevésbé az amerikai pozíció, és az EU tagállamok végül is elcsábultak arra, hogy ezt követik is, és ez természetesen komoly következményekkel jár, és e- így kialakult ez a híres szomszédsági politika 2003-2004-ben és ez akkor született, amikor a migrációs válság alakult ki Marokkó és Spanyolország kapcsán, és az intézmények úgy gondolták, hogy a szomszédsági politikát kéne erre felhasználni. Tényleges partnerséget, bilaterális pozitív agendával együtt, stb. És ezen a területen lépnénk tovább, például közlekedési, mezőgazdasági, kutatási együttműködéseket kell kialakítani. A közösségi politika külső dimenziója egy európai külügyi, kül- külpolitikai csomagot alkotna, és a harmadik államokkal szemben lépnénk fel, és ennek egyik része lenne összességében, ebbe beágyazva léne, kellene aztán a migrációt is kezelni. És el kell, hogy mondjam, hogy ez nem jött be, nem akarok a részletekbe, mert nem azért, mert rossz volt a szomszédsági politika, ez azért nem működik, hanem mert a szomszédsági politika működtetéséhez arra lett volna szükség, hogy bevonjuk az, orsz, az összes országot, és teljes támogatást biztosítsunk, és kapjunk is az összes tagállamtól gyakorlatban bizonyos országokban, mondjuk Tunéziában Ben Alival. Ez igazából ő nem akart ebbe belemenni, de hát ő volt az egyik legfontosabb, csak említhetném őt, de a tagállamok között is kialakult egyfajta prioritás, bilaterális privilégiumokat adtak egyes tagállamok vonatkozásában, a kék zászló, stb. Lenne egy elméleti közös pozíció, de a tagállamok azt mondták, hogy a bilaterális prioritásokat megőrzik, és bizonyos országoknak dominanciát biztosítanak. Ez volt még fontos a másod, másik pedig az arab tavasz, Ben Ali már nincs itt, vele nem kell foglalkozni, európai szinten meg kell nézni a szükséges országokat, ez a more for more híres elve, amit kialakítottunk, ez megint csak túlzóan volt ez a buta more for more, többet többért, nézzük meg túl nézért esetleg, miért demokratikusabb az én véleményem szerint annál többet adok az együttműködésből, ez butaság így ebben a formában, és nem is működik, és aztán lehetőséget kaptunk arra, hogy megfordítsuk ezt a morformort egy intelligensebb, többet érte. Arról van szó, hogy minél többet, minél inkább döntesz úgy, hogy a szociális gazdasági modelledet átalakítod európai értelme, és akkor a jogállamiság stb. is betartod, akkor leszel partner. Tehát eh, mi nem akarunk kioktatni senkit természetesen. Aztán, aztán a harmadik rész, már majdnem a végére értem, a harmadik eh, pálya, az a migrációs válság, hogy úgy mondjam, ez egy szíriai menekült válság volt valójában, mindenek előtt úgy alakult ki, de ez a válság, és hát ennek újabb és újabb fejezetei vannak. A tagállamokat reakcióra késztette, és a híres balkáni konferencia, aztán Valetta konferencia, persze jó, jó is volt ez így, részt vettünk ebben, szükség is van erre, de a probléma ettől nem változott meg ugyanaz hogyha van egy partnerségi keret, ahol tényleges partnerségre van szükség bilaterális pozitív agendával, és akkor a közösségi politika előnyek ki, kell, ki lehet aknázni, ez jól hangzik persze, de ezt át kell ültetni a gyakorlatba, ez a feladat. És van egy harmadik terület, és reméljük, hogy harmadik nekifutás, reméljük, hogy ez nem működni fog. Az Európai Külügyi Szolgálat tényleg egy közös vállalkozás keretében, hogy úgy mondjam, az összes eszközt megragandja, hogy ezt a holisztikus, testre szabott megközelítsét alkalmazzuk harmadik államokkal. Minden ország vonatkozásában csomagra van szükség, technikai megoldásokra, támogatásra van szükség, 360 eh, fokon keresztül. Eh, és eh, a fejlesztési pénzek felhasználása nem lehet elég, sose lesz elég, sokkal többről van szó de eh, csak Európa tud itt fellépni. az Open Sky, a nyílt égból, a CSDP, CNDP, stb. sorolhatni lehetne az egyéb eszközöket, de eh, egy holisztikus megközelítésre van szükség európai szinten. Egyedül senki sem fog boldogulni ezzel, és az eh, európai beruházási terv, amely egy alapvető felvetés ebben az összefüggésben nemrég született meg, ez egy multiplikátor hatással jár európai állami és közösségi beruházások, magánberuházásokkal együtt járnának. Ez nem csak fejlesztési pénzt jelent, mert az önmagában nem fogja tudni az alapvető okot megoldani. A lényeg az, hogy segíteni kell harmadik államoknak, ilyen szándéknak kell, hogy felnőtté váljanak egy globalizált világban, persze idézőjelben a felnőtt most olyan módon, hogy ők kezelni tudják a saját feladataikat, a kihívásaikat, és a saját lakosságoknak megadják, amire szüksége van, a helyet, hogy az embereket arra késztetik, hogy meneküljenek. Itt most a végére érek egyelőre, mert medég sokat mondtam, amennyiben van kérdésük, adott esetben a későbbiekben is meg tudjuk ezt vitatni a jelenlegi helyzet keretei között. Az euró afrikai csúcson keresztül, vagy a libiai helyzet is szóba kerülhet, mert ez mindenképpen prioritást élvez most. Köszönöm szépen a külügyi szolgálatnak. nagyon érdekes kérdéseket hallottunk. hogy három hozzászólás után lesz lehetőség kérdések felvetésére. A következő pedig a Fejlesztési Bizottság Leila Bodú a Caritas Europe nevében fog hozzászólni. Üdvözlöm! Mindenek előtt köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a civil társadalom szempontjából beszélhetek ezen rendkívül fontos ügyben és az emberi mobili, az emberek mobilitására van szükség a partnerségen keresztül. Nézzük meg a Caritas Európát először. 49 Caritas szervezetünk, tagszervezetünk van, az, em, a, az fejlesztési együttműködésben és az emberi jogok képviseletében lépünk fel együtt ez a partnerségi együttműködés az úgynevezett EU menekültügyi válság kapcsán került előtérbe, az EU belpolitikai válság, szolidaritási válsága is kialakult ennek során, és ez jelentkezik a harmadik államok kapcsán is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 85%-ban a menekülteket a fejlődő országok fogadják be Jordániáról szeretnék beszélni. Hatból egy ember menekült ebben az országban, ezt ne felejtsük el. A harmadik államok nagyon sokat tesznek már most is, hogy segítsenek a menekülteknek és migránsoknak, és tudni kell, hogy politika csinálók esetében ez oda vezetett Európában, hogy a tranzitállamokhoz forduljanak a származási országokhoz, és együtt menedzseljék ezt a kérdést, és valahogy megakadályozzák az embereket abban, hogy eljussanak Európába. A partnerségi keret egy testre szabott partnerség volt eredetileg a legfontosabb származási és tranzitállamokkal, egy hosszú távú és rövid távú célokat akartak egyszerre elérni ezzel, de a gyakorlat azt mutatta, hogy a legtöbb, legfontosabb cél, hogy a hazatéréseket, a visszafogadási megállapodásokat erősítsék fő országokról. Nigéria, Nigéria, Mali, Szenegál és Etiópia voltak a legfontosabb államok. Ez a partnerségi keret egy sor kihívást jelent, és kérdést is felvet a civil szervezetek szempontjából. Az első az a tény, hogy a biztonság az EU belső agendája, a migráció dominálja az egész partnerséget. A leginkább arról van szó, hogy kezelni kell a menekültek áradatait és a harmadik államok kapcsán ki kell alakítani együttműködést, tehát rövid távon. Tehát arról van hogy ott tartsuk az embereket, az emberek félnek, és a médiában ki kell tudni jelenteni, hogy az áramlatokat leállítottuk, de hogyha az egyik útvonalat lezárjuk, akkor egy újabb, még veszélyesebb útvonalon érkeznek az emberek. Ez az embercsempészeknek szolgál igazából a a második elem arról beszélni kell, az afrikai országok ö, ö, érdeke az, hogy részt vegyenek a partnerségben, de milyen áron. Nagyon fontos tehát, hogy az EU adjon nekik valamit, hogy tényleg beszálljanak ebbe az együttműködésbe, mert pillanatnyilag az érdekeket érdekeik nem azt mutatják, nem érdekli őket a migráció leállítása. Vegyük Szenegált például, a GDP-nek 13%-a külföldi hazautalásokból érkezik, tehát migránsoktól, akik elhagyták az országot. Tehát ezen országoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy eljussanak bizonyos emberek az EU-ba biztonságosan. Például vízumkönnyítésekkel lehetne segíteni, hogy ezt legalizáljuk, vagy munkaengedélyeket is lehet, a munkavállalási engedélyeket Számosan felvetették már azt is, hogy itt part, tényleges partnerségek, egyenlő felek közötti partnerségről van-e valójában szó. A következő a fejlesztési együttműködést multiplikátor hatásként kívánjuk használni, hogy az EU-t kezeljük, az EU-n belül kezelni tudjuk a migrációt. Számos dokumentumban világosan szerepel, pozitív és negatív ösztönzőket fognak használni annak érdekében, hogy meggyőzzék az országokat, és biztosítani kell, hogy meg lesznek a következményei, hogyha valaki nem kíván együttműködni, kooperálni a fejlesztési segít segítséggel majd meg lehet állítani a migrációt. Ez a gondolat áll mögött, ez nem igazán helyes, bár a tudósok már régóta bebizonyították, éppen az ellenkezője történik. Vagyis ha az emberek jobb gazdasági lehetőségeket kapnak, a, mint a, a gazdasági forrásaik erősödnek, akkor nem indulnak útnak és a fejlesztési támogatások felhasználása ilyen célra, ez nem szerencsés, mert itt stratégiai összefüggéseket kell belátni, és adott esetben, ha valaki nem elég fontos, akkor a fejlesztési együttműködés keretében nem veszik figyelembe az országot. Aztán egy további fontos kérdés, hogy emberi jogokat a legfontosabb országokkal tárgyalják meg, és hát időnként olyan országokat is bevonnak, ahol az emberi jogokat nem veszik túl komolyan, és a szolid monitorozás hiányzik ezen partnerségek keretében. Vegyük például Líbiát, az egyik legproblematikusabb eset éppen ez. Niger esetében is beszélnünk kell erről, tehát itt szükség van, hogy sikerre vigyük ezeket a partnerségeket, de hát hosszú távon kell gondolkodni, egy hosszú távú megközelítésre van szükség. Sokan felteszik a kérdéseiket abban az összefüggésben is, hogy Nigerben a migrációkezelés hogyan történik, hogy ez egy meglehetősen törékeny régió, és gazdasági alternatívát nem kínálnak a fiatal embereknek. Ez megint csak oda vezet, hogy a bűnözők kezére kerülnek, hogy és hát erősödik persze a határellenőrzés, de hát a sivatagban egyre újabb és veszélyesebb utak nyílnak meg, és a migráció nem csökken. Összefoglalva tehát azt gondolom, hogy az egyik probléma a partnerségekben éppen az, hogy ez a megközelítés leginkább egy biztonsági alapon történik, a hazatérést kívánja elősegíteni, az EU képességét pedig alása, hogy az emberi jogokat, az értékeit jobban képviselje egy globalizált világban. Ez egyébként a DJ DEFCO a bizottság részéről is megerősítette egy tanulmányában például az emberi jogok kérdésében eh, visszalép az EU adott esetben a partnerség kialakítása során. Rövid távon a biztonság és a migráció leállítása a cél, vagy legalábbis eh, természetesen ez árt a kapcsolatoknak és a harmadik országok vonatkozásában hosszú távon, ez pedig megnehezíti a megoldást. Éppen ezért egy kiegyensúlyozott, árnyaltabb megközelítésre van szükség a partnerségeken belül és a tagállamoknak, a EU-nak pozitív tojásokat is kéne rakni ebbe a az együttműködésbe, és így kialakítani a biztonságos migrációt. Tehát elméletileg szerepelniük kéne a biztonságos migráció lehetőségeinek a megállapodásokban, de a gyakorlatban ezek nem kerülnek bele. Tehát ennyit az ajánlásokról, és a, a a 7, a 10.7-es fenntartható fejlesztési célt eh, szeretném emlteni szeretném megemlíteni, aztán például egyetemi hallgatói vízumok, munkavállalói vízumok ügyét erősteni kell, a fejlesztési támogatást is eh, úgy kéne alkalmazni, hogy nem instrumentalizáljuk az eh, a 208-as cikk értelműen a Lisszaboni szerződésből kéne fellépnünk, és ez egyben azt is jelenti, biztosítani kell, hogy az emberi jogokat megvédjük a harmadik államok fűződő kapcsolatok során, és egy erős, szolid monitoring mechanizmusra van szükség. Biztosítani szeretném még azt is, hogy a harmadik államokkal folyó együttműködés nem jelenti, hogy az, a migrációs és emberi jogokat visszaépítenénk. Az, a képviselők az Európai Parlamentben fontos szerepet kell, hogy játszanak a partnerségi megállapodásokban, és úgy gondolom, hogy van egy felelősségük is, tudatosításról van szó, ugyanis a lakosság körében, hogy mit is jelent a migráció, és mert egyszerűen túl sok a negatív megközelítés, rossz a hangulata a migráció kapcsán, mindenki csak a biztonságról beszél. Ez azzal is összefügg, hogy az emberek valójában nem tudják, mi a migráció. Egyszerűen félnek az emberek, mert nem tudják, hogy az emberek miért menekülnek. Úgy gondoljuk, hogy egy pozitív összefüggésbe kéne helyezni a migrációt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A panel utolsó hozzászólója a Moreno Lux asszony a Queen Mary University Londonból oktatója. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor az elemzésemet ö, ö, ö, szeretném bemutatni, és hogyan tudjuk visszaszorítani a az MPF, eh, így használjuk ezt, ez egy új mintája az EU külügyi kapcsolatainak, a tényleges more for more megközelítést eh, kívánják alkalmazni. Ezt a kolléga is elmondta a külügyi szolgálattól a szó szerint, a szellemet, a gyakorlatot és az egyensúlyt szeretném kiragadni ebben az összefüggésben, és ezt a kollégáim jó részbe is vezették az eddigi hozzászólások során. A bizottsági szöveg, amely az MPF-re nagy súlyt helyezett, itt mindenek előtt egyelőre a menekült áradat kezelésével kívánnak foglalkozni, viszont van egy hosszú távú cél a két dokumentumon, a demokratizáció és a fenntartható fejlődés a származási és tranzit országokban, és a legfontosabb okokat is kezelni kívánják, és nagy súlyt helyeznek erre a globális megközelítésnél pedig a mobilitásra van szükség a rövid távú fellépésben, természetesen kezelni kell, mindenek előtt az embercsempészek tevékenységét kell megakadályozni, és a hazatérést kell elősegíteni, ha egy mód van rá. Az MPF szellemével kapcsolatban hogyha nézzük a globalizált megközelítést, akkor 2016. júniusában kialakítottak egy rendszert egy migrációs panelen keresztül. Ez főleg arra koncentrál, hogy megakadályozza az illegális migrációt, idézem a szöveget. Ezt a célt bármi eszközzel igyekeznek elérni, átmenet informális megoldásokkal is, felfüggesztve a formális eszközöket minden eredményes kezdeményezés révén, vagy kereskedelmi és vagy fejlesztési támogatással függetlenül a szakpolitikák eredeti céljaitól, ahogy a Karitaszbeli kollega is elmondta, és szinergiákat keresve, és ezt hangsúlyoznám a tagállamok két oldalú tevékenységével, stratégiai partnerekkel, mint Törökország vagy Líbia, Függetlenül attól, milyen ott a politikai helyzet, vagy milyenek az emberek, a kihatások. Az MPF mit jelentett voltak éppen a terepen? A gyakorlatban a közép földköztenger középső térségben mióta a 2015 nyarán kitört a menekültválság, az MPF több cselekvésben öltött testet, amelyek a tanácsi következetések szellemét a gyakorlatban valósították meg. Unaformat Szófia, a Triton Plus közös művelet és az Euróban líbiai missziója eszközeit azért mozgósították, hogy erősítsék ezeket a kapacitásokat arra, hogy a nem kívánatos áramlásokat visszairányítsák. Több mint 100 millió eurót az afrikai alapból, meg más forrásokból a libiai ö, ö, parti őrség erősítésére és az ország déli határnak a szaharábok határos határának őrzésére fordították. Emellett olasz erőfesztéseket támogattak politikai gazdasági eszközökkel az Európai Unió részéről, hasonló cél az ngo szerint nehezebbé vált a menekültek ellátása az Al-Amu miliciával való megállapodás, ami egyébként az emberi csempész és a, a, a, a rabszolgakereskedelem fő elkövetője ellentmond az alapvető céloknak. A migránsok számára ez a koordinált intervenció azt jelentette, hogy rettenetes szenvedések megkestek áldozatul, kínzás, szexuális abúzus és nyílt rabszolgaság nevetették alá. A, a szlájdon elérhető videó, amelyet most nem tudok lejátszani, de amit kérem nézzenek meg, mutatja, hogy a libiai őrség, az olasz haditengerészet és a Maritime Rescue koordinációs központ, római központ együttműködés ünnep pullback műveletet jelent, tehát visszahúzná a menekülteket. Líbia, Olaszország kérésére vagy parancsára nem tudjuk, irányítja vissza, állítja meg a menekültek És nincs központ, Líbiának nincs me- me- mentési központja, mi több keresési mentési kapacitása sincs, tehát ilyen tevékenység nem folyik ott. És biztonságos helyt ugye sem tudnak biztosítani az esetleg kimentett emberek számára, amelyet egyébként megkövetelnek a vonatkozó jogszabályok nemzetközi jogszabályok. Az olasz hatóságok EU támogatással tett lépései, vagy olyan lépések, amelyeket legalábbis nem ítél el az Európai Unió, ezek a közvetlen kapcsolatok, az olasz hatóságok és a libiai partiőrség és a közös művelet természete mutatja, hogy Olaszország és vagy az EU közvetlenül részt vesz olyan cselekvésekben, amelyek a migránsokat tényleges ö, ö, kegyetlen elbánásnak vetheti alá, amikor visszatérnek, illetve az emberi jogi jogszabályoknak is ellentmond. És a neuroformát elvét is érti, a vonatkozó nemzetközi jogszabályok ö, alapján megállapított jogokat sérti, és a Strasburgi emberjogi bíróság értelmezését is, amelyek a legfrissebb ítéletek alapján kerültek meghatározásra. Az MPF mérlege tehát meglehetősen szomorú. A feltételrendszer, mely beépült a rendszerbe, ellentmond a fejlesztési politika természetének és a szegénység csökkentési céloknak és eszközöknek. És ezeket alárendeli a migráns áramlások megállításának ezen túl a külső cselekvéseket különféle megállapodásokban, szóbeli megállapodások, írásos megállapodásokban az MPF lényegévé tették, tehát ezek az átfogó csomagok, vagy kompaktok, ahogy nevezik őket, melyeket az Európai Unió szervez, vagy legalábbis e, jóvá hagy Líbiával kapcsolatban, nincsenek demokratikus ellenőrzés alatt. Az Európai Unió nem bír sem szóval, hivatalos szavazattal ezekben a megállapodásokban az EUMS vonatkozó cikkét így abszolút megkerülték ezekkel. Harmadsorban gyakorlatilag nincs monitoring eszköz arra, hogy ezeket a pénzeket, eszközöket miképpen használják fel. Nem tudjuk, hogy a finanszírozás vajon hova megy. Lehet, hogy akár az abuzusokat támogatja, azokat az embercsempész hálózatokat, amelyeket az MPF célja felszámolni voltak épp. Négyesorban. a kemény jogszabályok felpuhítása, amelyeket ezek az eszközök magukkal hoznak, a jogállamiság normájának alásását is magukkal hozhatják, a jó igazgatás, a megfelelő eljárásjogi biztosítékok alásását hozhatják, és az új eszközök nem ellenőri senki, és ez exponenciálisan megnöveli az önkényesség az alapjogok megsértésének veszélyét exponenciálisan megnöveli. Azért, ezért azt javaslom, hogy lépjünk vissza az Európai Unió külső cselekvéseinek alapvető jogi ABC-hez, és az EUMS 21-es cikkének szelleméhez. Ez sokkal jobb beruházás jelenne, visszatérést jelentene a jogállamisághoz, a demokráciához, az emberi jogok oszthatatlan egyetemleges voltához, az emberi méltósághoz, az egyenlőség szolidaritás elveihez és az EU el alapelveihez, valamint a nemzetközi jog betűjéhez és szelleméhez. Köszönöm szépen a figyelmüket. Akit az elemzés teljessége érdekel, kérem a linkekre kapcsolódva vizsgálódjék tovább, előadásom szövege pedig elérhető. Köszönöm. Thank you very much. Um, good... Köszönöm szépen a panel tagjainak, és megkapják a lehetőséget, hogy két-három percben reagáljanak a képviselők. Sophie Infeld az első. I, I can be... Köszönöm, rövid leszek, hiszen a legtöbb dolog, amit elmondtam volna, elhangzott. Laxúr és Büdő asszony szájából. Pontosan leírták, mi a helyzet. Egy kis kiegészítés csak. Ugye nagyon gyakran felejtünk, gyorsan felejtünk. Sokszor hasznos lennék alkut kötni mondjuk Líbiával, és oda pénzt önteni. Csináltunk már ilyet, mondjuk tíz éve Berlusconi alatt, a bizottság támogatásával, kötöttünk alkut Líbiával, az se sült jól el. Tehát azt kell feltenni, meg azt a kérdést kell feltennünk magunknak, elnök úr, hogyan lehet értelmes felügyeletet, jogi felügyeletet alkalmazni. Tegnap délután is ö, bosszankodtunk, ma is bosszankodtunk, újra-újra lefutnak ezek a viták, meg vagyunk döbbenve, fel vagyunk háborodva, de mit teszünk európai parlamentként? Vajon élünk minden hatáskörünkkel, eszközünkkel, hogy észszerű felügyeletet gyakoroljunk? a költségvetési e, eszközén, költségvetési ellenőrzési hatáskörünk vajon latba vetjük? Hogyan biztosítjuk azt, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák az alapszerződéseket és a közös európai menekültügyi rendszert lét, hozzák létre, ahelyett, hogy így vagy úgy folyamatosan megkerüljék az eu és a szerződéseket, mert voltak éppen ez történik, sajnálattal kell mondanom, Mindezek az alkuk voltak éppen a szerződéseken kívül állnak. Vannak jogi eszközeink, a tagállamok nem élnek ezekkel, ehelyett kiskapukat keresnek. De mi mit teszünk, elnök úr? Ezt szeretném tudni. Milyen eszközök, hatáskörök állnak rendelkezésünkre, és ezeket hogyan vetjük latba annak érdekében, hogy tisztességgel leszabályozzuk ezeket a dolgokat, és visszatérjünk a szerződések szelleméhez. Barbara Spinelli, please. Barbara Spinelli. Ringrazio gli oratori. E- nagyon szépen köszönöm az előadóknak a prezentációikat, és kiváltképpen köszönetet mondanék Moreno Laxasszonynak és a Keritászai képviselőjének, akik nagyon hasznos és számos információval szolgáltak számunkra. Szeretném feltenni a következő kérdést. Vajon miből is álljon a külpolitikánk? Az a külpolitika, amelynek működő képesnek kell lennie, mint ahogy azt az EKASZ képviselője elmondta. Az az érzésem, hogy a visszaküldési politikák olyan politikák, amelyek gyakorlatilag a szomszédsági politikának a lényegévé válnak, és következésképpen elhibázottak, és hát tulajdonképpen közösségi politikává válik az, ami korábban bilaterális kapcsolatrendszer volt. És azért mondom ezt így, Marász úr, mert hibáz, elhibázott politikákról van szó olyan értelemben, hogy nagyon kolonialista, gyarmatosító szellemű politikák ezek. Tehát sarokba szólítania azokat az embereket, akik bárhol tartózkodnak, és aztán fizessenek. Capricci úr nevéről már szó esett, és hát a, valóban ennek kapcsán hangzott el az, hogy hát felnőtté válik így módon az érintett lakosság. De hát kikről van szó? Gyerekekről. És ezért mondom azt, hogy új gyarmatosító módszerről van szó és ez elvezet oda, hogy vajon milyen kapcsolatok állnak fenn a nemzetközi szervezetek és az Európai Unió között, illetve az ENSZ és az emberi eh, általános egyezmény tekintetében. Mi történik, teszem fel a kérdést. Az Európai Unió december óta egy sor jelentésről értesült véleményeknek a kialakításáról Líbiával kapcsolatosan mindezen vélemény nyilvánításokban egy sor dolog megfogalmazódik, de ezeket nem veszik figyelembe. A költségvetésünk, a fejlesztési költségvetésünknek egy részét arra használtuk fel, hogy korlátozzuk a lehetőségeket, hogy ráhagyjuk az embereket a börtöneiknek a sorsára Afrikában. Nagyon világosan fogalmazom mindezt meg. Olaszország teljesen tudatában van mindennek. Olyan politikáról van itt most szó, amely azonos azzal, amelyet a fasisztok rendszerben ö, fogalmaztak meg annak idején, és a nemzetközi előírásokat nem teszi figyelembe. Köszönöm. Botrodó Valéro. Köszönöm. Nekem is nagyon sok kérdésem van a Gabicsi úrhoz, de már ez mind elhangzottak úgyhogy visszatérnék inkább témákhoz. Szerintem a gondunk az, hogy a tagállamaink nem fogadják be, nem minden tagállam fogad be menekülteket. Ez a gond. Jordániában öt emberből egy menekült, Libanonban talán még többen vannak, hiszen ott vannak már a palesztinok is. Európában sokkal kisebb terheket vállalnak. Ez a gond nem vagyunk egymással sem szolidárisak, sem a beérkezőkkel. Arról beszélt, hogy holisztikus, testre szabott megoldásokra van szükség. Ám ha megvizsgáljuk, mennyire holisztikus, vagy testre szabott a valóságban a megoldás, hát egész más, mint a szép leírások. Hiszen a bizottság sokszor ő, szép dolgokat mond, ám ahogy az előbb is elhangzottak a hozzászólásokban, minden arról szól, hogyan lehet távol tartani ezeket az embereket. Úgyhogy visszatérnék az egyik fő kérdéshez, ez pedig a jogos be, utak. Hogyan lehet jogos, legális utakat nyitni Európába? Budon asszony is beszélt legális utakról. Ez nyitva kell legyen a háborúból menekültők számára is, de más okokból bevándorlók számára is. Ugye most dolgozunk a kékkártyás irányelven, de ez csak a magasan képzett munkára vonatkozik. Ám nagyon sok ember sok esetben nem magasan képzett, mégis szeretne dolgozni és hazautalni pénzt. Úgyhogy mindenféle migránsnak meg kell nyitni a legális utakat, és erősebb szolidaritásra van szükség egymással is. Thank you. And Marie-Christine Vergia, please. Merci, Monsieur le Président. Merci euh, à nous. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, tehát mondanék az előadó hölgyeknek és uraknak. Nagyon sok minden már elhangzott, de szeretnék a következőből kiindulni egy olyan dologból, amelyel egyetértek, csak nagyon vigyázni kell a megfogalmazásainkra. Azt mondjam, ön azt mondotta, hogy ugye negatív posztulátumból történik a kiindulás, és valóban ez így van, azt hiszem, mindenek előtt jobban meg kell ismerni az adatokat, holisztikus megközelítésre van továbbá szükség, ezzel is egyet tudok érteni. És figyelembe kell venni az összegész kontextust, valamennyi migrációs útvonalat és összetételt Európai Unió felé. És nem szabad, hogy a törvényellenes migrációról beszéljenek, és ezáltal eljussanak egy olyan terminálhoz, amely az összes migrációt magába foglalja. Úgyhogy minden kérdés külön-külön kell vizsgálni, és egyben is egyben. Tehát miről is van szó? Van az illegális migráció, van a fejlődő országokból származó, vannak azon országokból származó migránsok, amelyekhez kevés legális út köt minket, de ez nem akadályozza meg azt, hogy van egy olyan migráció is, amely teljesen legális az Európai Unió felé, és úgy gondolom, hogy a holisztikus megközelítés keretében mindegyikkel kell foglalkoznunk. Akkor, amikor mérleget vonunk, akkor elszomorító képet kapunk, mert 2015-ben még négy lehetőség volt, és erről szó esett az imént, Szóval akkor, amikor látjuk, hogy a logok hogyan mozognak, akkor azt látjuk, hogy csak a represszív felépés valósul meg az uniós keretek között, illetve a határvédelemben, illetve a visszatérítésben. Persze kicsit kikarikírozom azt, ami elhangzott, de mégis vannak előrelépések, de kicsi előrelépések. Az egyensúlynál még nem tartunk, egyáltalán nem tartunk ott, hogy egyensúlyba kerültek volna a folyamatok. És mindaddig, ameddig ez az egyensúly nem alakul ki, továbbra is lehetőséget tetszünk annak, hogy az embercsempészet csempészek busásan gazdagodjanak ezen tevékenységen, és újabb és újabb utakat találjanak a csempészetre. A francia sajtóban olvastam tegnap, hogy most már ott tartunk, hogy Törökország bót, Olaszország felé vannak különböző lehetőségek ez eljutatása 6000 euróért. Különböző hajókon keresztül, vitorlásokon és egyéb utokon, módokon azok számára, akiknek meg tudják fizetni. A többiek pedig Algéria irányába, Szaldiniába haladnak. És hát ott vannak a sivatagi utak, amelyek egyre veszélyesebbek, és, és hát mi, mihez jutunk így el? Mit látunk majd akkor? Amikor egyre több jelentés szól arról, hogy egyre több a halott, mind a szaharai vezet, helyzetben, mint pedig a földközi tengeren, akkor hogy fogunk reagálni vajon? Akkor a politikákat még inkább, még inkább a dél irányába toljuk el, ez nem lesz működőképes. Lenne néhány ö, konkrétabb kérdésem is. Először is Líbiáról szeretnénk, hogyha hallatnánk, és a politikáinkról Líbia irányába. Én ott jártam szeptemberben, és láttam, hogy nem működőképesek a politikáink. De természetesen elhangzottak, hogy mi kis a tartalmaik, de működőképességük nem lett bizonyítva. Aztán rákérdezek a következőre is elhangzott az, hogy egyre inkább felnőttebbé válnak ezek a politikák, partnerségebbé válnak ezek a kapcsolatrendszerek, de hogyan fedik le az igazi igényeit a lakosságoknak, és hogyan lehet kialakítani azon EU-s politikákat, amelyek ilyen keretekben, amelyek eleget tesznek a lakosság igényeinek, szükségleteinek, hogyan tudjuk elérni azt, hogy privilegizált kapcsolatokat tudjunk kialakítani idézőjelben a diktátorokkal, és hát csak egy példaként említeném a Goboni politikai eseményeket, és hát azt hiszem, hogy az egyetlen egy megoldás az, hogy igazi mobilitási politikákat alakítunk ki. Az Európai Uniónak a felelőssége az, hogy a nemzetközi globális migrációs egyezmény előkészítése keretében egy igazi mobilitási jogot dolgozzon ki. Ha nem így járunk el, akkor oda jutunk, hogy csak egy harmada az emberi lakosságnak az, amelyik jogosult a mobilitása. Gondoljuk itt az emberi nyilatkozatra, az egyedemes egyemi nyilatkozatra. Mindenkinek joga kell, hogy legyen a mobilitása, és el kell, hogy érjük azt, hogy az Európai Uniós országok mozgósítsák magukat ahhoz, hogy összhangba kerüljenek ezeknek a általuk hirdetett eszmékkel. Köszönöm szépen. Elis Line következik még, és van-e még valaki, aki esetleg szólt kér? Elnézést kérek. Úgy látom, még vannak hozzászólók. És Elis Line, hogy Melembiar, aki először szót kap. Köszönöm szépen. Köszönöm a vendégeinknek is, amit eddig elmondtak. El kell, hogy mondjam, a Karitas képviselőinek hozzászólás és Morino Lax asszony hozzászólása, és az önök prezentációja világosak, és azt hiszem máshonnan is ugyanezt halljuk. A partnerség ötlete Hát némileg zavaró ez a szó, vagy a torzító jelentés van ennek a szónak. Nem mindig ezt értjük a partnerség alatt, amit itt említenek. Az EU belső érdekei kerülnek egy feltételezett partnerség központjába, és hát a tárgyalások is igen csak szűk értelemben történtek, a migrációval foglalkoztak, valahogy a migrációt visszaszorítani, hiszen, és ez azt jelenti, hogy igen csak ingatak talajon állunk így, és ez sokkoló számomra, amit itt hallottak, hogy az afrikai kormányok legyenek végre felnőttek, és a kollégám is ilyen értelemben reagáltak, neokolonializmusról beszéltek. Ez egy neokolonialista nyelvezet, amit használnak, és úgy gondolom, hogy nem rajzolhatjuk újra az afrikai határokat igen és itt az ideje, hogy magunkba nézzünk, és dol- gondoljuk végig, hogy, hogy milyen lehet egy tényleges partnerség. Nem lehet egy kék, barnás árnyalatú kék zászlóval fellépni, igenis emberi jogokról kell beszélni. Ez a saját kapcsolataink során ezt érvényesíteni kell, és ezt nem tesszük a külkapcsolataink során hogy a mit, megismétlen, amit Sophie Infeld tett, mit tehetünk mi az intézkedéseinkkel? Költségvetési, ellenőrzési jogosítványaink vannak parlamentként, és ezzel élnünk kellene szerintem és természetesen az EU alap finanszírozását is le lehet állítani, az e EU-Afrika alap és a militarizációt is le kell építeni, de az, mert ez része a, a mi megállapodásainknak, és a parlamentnek dolga van, és nagyon komolyan kell vennünk a tényleges ellenőrzési feladatainkat. El is line. Csinálom még. Köszönöm szépen. Sok mindennel egyetértek, amit az, abból, amit Bodo asszony és Mornio asszony mondott, 86%-ban a fejlődő országok fogadják be a menekülteket, vagy az, azokat az embereket, akik el kell, hogy hagyják hazájukat. És nézzük meg Olaszország felelősségét, az Európai Tanács küldött egy levelet a kormánynak, november 6-án öt migráns halt meg, egy négy éves fiú is, mert a líbiai határőrség megakadályozta a szívos szervezetet, hogy megmentse őket. És tegnap is ezt láttuk, voltak hajók, amelyek segíteni akartak, embereket akartak megmenteni a nyílt tengeren, de négy órát tartott a líbiai határőrség miatt, amik hozzáfértek ehhez. És amit itt hallottunk, igenis a parlamentnek megvan a szerepe, de pillanatilag hát a partvonal mellé szorul gyakorlatilag. Nézzük a dolgokat, a tanács itt gyakorlatilag externalizálni akarják az Európai Unió felelősségét az EU-Törökország dílben, ezt látjuk, Líbia kezelésében, vagy afrikai országokkal, ha partnerségi megállapodásokat kötünk, akkor gyakorlatilag a menekültügyi rendszer mellé akarják ezt rendelni, és a, igazából nem végzik el a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy én egy a Fejlesztési Bizottságban egy munkacsoportot vezetek, amely éppen ezzel foglalkozik. Aggályunkat többször is kifejtettük két aspektusból, amit már elmondtak. A kondicionalitása a határmenedzsment kapcsán veszélyes és elfogadhatatlan, és az Lisszaboni szerződés 208. cikke ellen van ez valójában. Nem annak szellemben történik. Ugye a fő oka a menekülésnek a szegénység, É, de a, igazából a mi segítségünk nem arra vonatkozik. Arra adunk segítséget, hogy kapacitást építsenek fel a határőrizetre. Amit itt látunk, hogy a fejlesztési pénzeket elviszik más irányba, a határ ellenőrzés erősítése irányába. És mi ezt a megközelítést nem fogadhatjuk el. A második pont pedig, hogy ezen a ponton keresztül Afrika, afrikai partnerikhez fűződő kapcsolataink rosszak lesznek, és a, igazából közvetítőkre szólunk, és fókusz, fókuszálni fogunk olyan országokra, ahol tényleg a migráns kérdés problémát jelent, amelyek tranzitországok vagy ahonnan érkeznek. És egy utolsó pont, ez a megközelítés nem csak hat hatástalan lesz, hanem még rosszabbá teszi a helyzetet. Hogyha egy részben leállítjuk a migrációt mondjuk egy régióban, Afrikában, akkor ezzel mit teszünk? Afrikai gazdaságokra is nyomást gyakorlunk, és a szabad mozgást akadályozzuk, és a, a gazdasági fejlődést ezzel úgy gondolom, hogy tényleg állítsuk le az ilyen jellegű politikát. Köszönöm szépen, Birgit Zippel. Köszönöm, Talán különbözöm mások nézeteitől abban is, hogy köszönöm a három előadó hozzászólását, mert nem értek ugyanegyet talán minden szavukkal, ám az nagyon jó, hogy mindhárman pontosan kifejtették, hogy ha csak arra koncentrálunk, hogy lezárjuk a határainkat, és csak arra, hogy visszatérítsük az embereket, az nem segít. Mert az évszázadok során a migráció folyt különféle módokon és különfogoknál fogva, de nem lehet megállítani. Ha azzal úgy akarunk megállítani, hogy lezárjuk a saját határainkat, vagy megpróbáljuk e feladatot másokra róni, ruházni a határainkon kívül, akkor csak az ára nő meg a migrációnak. Nem a pénzről beszélek, amit a csempészek megfizetnek, hanem veszélyesebb, erőszakosabb eszközökre amelyeket az embercsempészek használnak. Ez tehát a közös nevező a három előadásban. Ha csak arra koncentrálnak a tagállamok, hogy lezerek a határaikat, és csak a visszatérítésről beszélnek, és a fejlesztési segélyt arra használják, hogy nyomást gyakoroljanak ez irányban államokra, akkor elveszítjük azt a respektet, azt a jó hírnevet, amelyet az Európai Unió élvez a harmadik világban, mint erős kontinens, elveszítjük azt a jó hírnevet, amely a demokrácia, az jogállamiság, az emberi jogok, a minden állampolgárnak jutatott jogok ö, alapján állnak fenn. Ha nem akarjuk más, nem akarjuk támogatni ezeket az értékeket, akkor nem fog működni a rendszer. A partnerség nem csak pénzről szól, erről mindenki beszélt, hanem meg kell találjuk a legális mozgás, mobilitás lehetőségeit. A vízumkönnyítésekkel, a legális munka engedélyek kiadásával, ugye, hogy példával éljek a saját hazámból, meglepő, hogy ezekben a helyzetekben egyes vannak olyan állami hatóságok, amik Kínában keresnek munkaerőt, Németországba utazat adandó munkaerőt, ahelyett, hogy az afrikai kontinensből érkezők közül keresnének munkaerőt. Első kérdésem. Mit tehetünk? Arra vagy saját tagállamainkra nyomást gyakoroljunk, hogy, meg, hogy ezeket a nézeteket osszák ők is, és megtegyék a megfelelő lépéseket. Mit tehetünk annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamokra, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy hát igen, ez egy nehéz feladat, mert hogy őszinte legyek, elnök úr, ez egy személyes politika nyilatkozat is egyben, amit én látok, hogy még ez, eh, ezek a dolgok folynak, és még mi nem tesszük meg a jó lépéseket, a megfelelő lépéseket, hogy egy kihívást kezeljük, minden kormányunk, és kivétel nélkül minden kormányunk túl gyenge. Ezek nem erős kormányok nem merik vállalni a kihívást, nem merik megmondani az állampolgárnak, ez egy, ez egy bizony egy komoly kihívás, nem lesz egyszerű megoldásra, de dolgozunk rajta, kérjük a bizalmatokat, teszünk lépéseket annak érdekében, hogy kezelni tudják, tudjuk ezt a helyzetet. A kormányok azt nem teszik, próbálják eltolni ezt a, ezt a felelősséget külső országokra téve a terhet. Több Európára, több felelősségre van szükség, a külső cselekvésekben is az Európai Unió részéről, és nem a tagállamok részéről egyenként. Köszönöm. Mielőtt visszakapnák a szót az előadók, van meg asszony. Er köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a hozzászólásokat. Nagyon érdekes vázlatot kaptunk a helyzetről. Az első dolog, amely nekem eszembe jut mindenről, a visszatérítések kérdése, melyek nagyon, nagyon fontos például Svédország szempontjából. Nekünk ugye 80 ezer embert kellene visszafordítani, komoly gondok vannak, hallottuk a teremben is. Mi ellenzük a kényszer visszatérítést, ám akkor mit tehetünk, hogyha fönnáll a gond, hogyha felkérjük egyszer, kétszer, háromszor az illetőt, hogy térjen vissza. Hát vannak jogszabályok arra, hogy ilyenkor aztán már lehet kényszer tenni az illetőt, hogy visszatérjen. És meg kell ezt tenni, hogyha biztonságos az adott ország. Beszélt a hazautalt pénzekről. 13 százalék. és Svédországban magasabb ez az, ez az arány. Láttam dokumentumfilmeket én is, az a családokról, akik a fiúkat Európába küldik, is, újra és újra, hogy támogassa a hazavutalásokkal a családot. Sokszor fiatal férfiak jönnek ezért Európába, lehet, hogy sokáig kell várni az engedélyeztetéssel, meg a munkaengedély, sokszor illegálisan dolgoznak a fekete piacon, Tehát több, több perspektívából kell vizsgálni ezt a jelenséget. Sokat beszélünk a legális ö, beutazásról ebben a házban, a logál, legális utak megnyitásáról. Hát azt is a tagállamok el kell döntsék, hogy elfogadnak-e kvótát, az ill- és azt is látni, hogy az illegális migráció nem fog megállni csak azért, mert esetleg megnyitunk legális utakat. Ha valaki 6000 eurót fizet azért, hogy Ciprusra jusson egy hajóval, e, azok továbbra is jönnek majd akkor is, hogyha megnyílnak esetleg legális útvonalak egyesek előtt. Speaker starting with Mr. Gabrici. az úr kezdi a válaszokat. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, egyetértek a többi hozzászólóval abban, amit elmondtak. Egy apró megjegyzést, amit mondtak, az teljesen igaz. De ezt egy adott perspektívából kell tekinteni, mert ezek az puzzleból csak egy, egy darabkát adnak, és nem az egész képet. Szeretnék röviden visszatérni a Tamperei csúcsra 1999-ben. Ez volt az első csúcs, ahol a migrációval foglalkoztak a belügyeken belül. Az Amsterdami szerződést követően ez volt az első csúcs és kijelölték a belügyi biztost, aki igazságügyi és belügyeket felelős, nyilván önök fiatalok nem emlékeznek rá, de egy portugál ember, ember volt, és sajtó nyilatkozatot tettek, és közös rendszer menekült ügyekben, enélkül nem fogunk haladni, és ezt szolidárisan kell megtennünk a tagállamokkal együtt, beleértve a határellenőrzést annak érdekében, hogy ellenőrzik azokat, akik illegálisan érkeznek, menekültek vagy nem menekültek a hotspotokra, és ezt szolidárisan kell megoldanunk Európán belül. Volt egy másik terület is, ami nagyon érdekesnek bizonyult, hogy nézzük meg a tényleges számokat, hogyha kimegyünk az utcára, és Belgiumba körülnézünk, hány, hányan érkeztek illegálisan Líbián, vagy a közép-földközi tengeri útvonalon keresztül, hogy azt fogják mondani, hogy 20-30-40 százalék, tudják hány százalékról beszélünk valójában? Úgy elméletileg természetesen, nem tudjuk egészen pontosan. Biztos, hogy 5 százaléknál kevesebb vagyis a fő probléma Záventem, ahonnan érkeznek. Az emberek legális vízummal érkeznek, és akkor nem térnek vissza a vízum lejártával. Tehát folytatnánk az ilyen perspektívikus kérdéseket. A másik pedig a legális megoldások. Tampere, 1999. Én, én is dolgoztam ott a nyilatkozaton. Nagyon érdekes helyzet alakult ki. Volt egy javaslat, amit a bizottság készített, hogy jobb európai szinten szabályozott legális utakat biztosítsunk a, például a munkavállalás szempontjából. És az egyik javaslat az volt, hogy legyenek szezonális munkavállalók, akik legálisan jöhetnek Európába mindenek előtt. Olaszországban volt az érdekes a szubszaharai országokból, hogy paradicsomokat szedjenek, születeljenek. A bizottság készítette a javaslatot, Pródi volt az elnök, hát aki már inkább baloldali, mint jobboldali, és és egy fura helyzet alakult ki. A 15 tagállamból 13-at baloldalit vezettek, és ketten voltak, akiket nem két állam, és egyetértettek, amikor gyakorlatba került, akkor kormányváltás volt, és Berlusconi került a hatalomra, és az olasz ellenzék ugye gyakorlatilag, hogy rossz helyzetbe hozzák berlusconi a javaslatot tették Szenegálból, illegálisan jöhessenek emberek. Ez volt az alapötlet. Két-három-négy hónapig maradjanak, és több pénzt kapnak, mint ami amir, ami mint amit hozzászoktak, ami egész évre ellátták volna a, a, a, a, a, a, a, a, a, a többi, és az olaszok is örültek volna, mert jövő évben újra fogadhatták volna szezonális munkavállalókat, stb. De itt ez volt az első üzenet, hát el kell, hogy mondjam, 20 évvel ezelőtt is ugyanez történt, ezen dolgozom azóta, és ez hogy osztom a véleményüket számos területen, amit önök elmondták, de azt kell tudni, hogy nem az hiányzik, hogy javaslatok lettek volna, nem a javaslatok volt hiány, hanem hogy a tagállami szinten nem vállalják ezt a felelősséget. Nyilvánvalóan önök is tudják ezt, ami a migráció ügyében választásokat lehet elveszíteni vagy nyerni. Tehát nézzük meg, és tényleg próbáljunk őszintén tárgyalva a bizottsággal együtt megoldásokat találni, a tagállamokkal együtt őket bevonva, és így tud, keressük a megoldásokat, mert a tagállamokat kell jobban bevonni, hogy több felelősséget vállaljanak. És mit tudunk tenni európai parlamenti képviselőként? Ez a nagy kérdés de önök természetesen saját országokat is képviselik, tehát a saját pártjaikban, a saját hazájukban nyomást gyakorolhatnak, nemzeti keretek között is, a saját parlamentjeinkben odahaza például, hogy a kormányaik, amikor ide jönnek Brüsszelbe, akkor tényleg támogassák az intézményeket, hogyha valamilyen okos javaslat születik. A második megjegyzésem holisztikus 360 fokos megközelítés a politikában bíráltak a hozzászólásaikban, ugye azt hallottuk, hogy gyakorlatilag csak a migrációval foglalkozunk, és a hazatérítéssel, stb. Amikor az első mondatomat elmondtam, hogy az üzenet az, hogy egyszerűen nem lehet csak migrációval foglalkozni, az emberek mozgásával, a népvándorlással, anélkül, hogy komolyan vennénk az egész európai külpolitikát, ami több, mint a migráció, és természetesen sok ilyen dokumentumban természetesen e- e- ez egy mondat, és stb. És a hogyha el, elolvassák az egész dokumentumot, a nyilatkozatot, amit, amit közé tettünk, és ez a Mogherini volna egyébként, hogyha ti tagállamok vagytok, és ö, hazatérést akartok, de ezt valahogy be kell ágyazni a bilaterális politikai agendába. Önmagában nem lehet hazatérést elérni, vagy hogyha megnézzük az intézményi javaslatokat, akkor meg kell nézni egy sajátos lencsén keresztül a végén a tagállamoknak is megyet kell érteniük azzal, ami megszületett, és meg kell érteni, hogy az intézmények mit javasolnak, mit akarnak az intézmények valójában. Itt támogatásra van szükség. Persze kritizálni, bírálni lehet. Jó dolog, teljesen jogos, egyet is értek önökkel, de valahogy megoldást is kell találni, nem elég a bírálat. Ami pedig a, a második megjegyzést illeti, a migrációt be kell ágyazni egy általános külpolitikába. És akkor nézzük meg a konkrét esetet. Ugye azt mondtam, hogy 9-11 után lekerültünk egy pályáról, ez a Marokkó és Spanyolország között kialakult egy válság, akkoriban kisebb válság volt, de akkoriban a, ugye, az emberek meghaltak a tengerparton, stb. emlékezett a mai helyzetet, csak nem megfogta hát egész Európát. És Spanyolország kérte a több, többi tagállamot, hogy az európai intézmények kapjanak egy tárgyalási mag, mandátumot arra, hogy Marokkóval megállapodjanak. Ez, ez a híres megközelítés, hogy csak migráció, csak hazatérés és biztonsági téma és elkezdtünk a marokkóiakkal tárgyalni. Amikor elmentünk, akkor a marokkóiak mit kértek? Azt mondták, hogy ez nem a mi gondunk, a ti problémátok. Egyébként pedig a hazautalásokkal több pénzhez jutunk, mint amit ti adtok nekünk a fejlesztési támogatások útján. De azt is elmondták nekünk a marokkóiak, hogyha tényleg partnerséget akartok, hogyha tényleg akartok egy üzletet kötni velünk, próbáljuk meg. Amit javasoltak, az az volt először is, ne kerüljen a címlapokra a tárgyalás, mert érzékeny helyzetben vagyunk mi is, és e, e, Afrika a többi része előtt is furcsa helyzetbe kerülünk. Most függetlenül Európától, függetlenül a migrációtól, mire van szükségünk Marokkóban, akkoriban mit akartak, e, ez a király kérése volt, hogy gyorsítsuk fel a reformókat, a nők szerepével kapcsolatban például a reformok, vagy az oktatási szektor reformjáról beszéltünk, az idegenforgalom, a közlekedés, energia, te tudjuk, reformot akartok. Három évig tárgyaltunk a merokóiakkal, az összes szolgálat részt vett az előbizottság részéről, mindent megnéztünk holisztikus a 360 fokban. A marokkóiaknak volt egy saját fejlesztési elképzelésük, modelljük, amit alkalmazunk és ő egy stabil, megfordíthatatlan reformot akartak. Mit tud az EU kínálni? Tehát EU többletértéket. Nem a tagállamok két oldalú kapcsolatait. Készítettünk egy csomagot, mi volt? Egy Open Sky megállapodás, nyílt égbolt, German Wings, tehát a fapados járatok is mehettek volna Marokkóba. Például ez a, az idegenforgalomnak tett volna jót, beruházás lett volna, stb. Volt a csomagban egy halászati megállapodás is, egy mezőgazdasági is volt. Egy sor dolog belekerült ebbe a megállapodásba és ez a közösségi politika külső domenziója, tehát az Open Sky például egy közösségi politika. Ez, van egy saját közösségi politikánk, ennek van viszont egy externális, egy külső dolog. Ez sokat ér egy ilyen ügy, ez pénzbe is kerül természetesen, egy kétoldalú win-win helyzethez vezethet. Beruházásokat jelent ezekben az országban, munkahelyet teremtünk ezekben az országban, ez lenne az egésznek a célja. Egyetlen tagállam se tudja ezt egyedül elérni, mert ez egy európai eszköz. Néha vannak dolgok, paradicsom, stb. exportja lehet csak részletkérdésekben, de azt kell, hogy mondjam, százszanak is egy a vége. Hosszú időbe tölti, míg összehoztunk egy csomagot. Nem a migrációval foglalkoztunk, egy tagállam kérése alapján kezdtünk el tárgyalni, mert megijedtek a párterrel miatt, és átalakítottuk ezt a lehetőséget, megragadtuk a lehetőséget, és mandátumot kaptunk 28 tagállamtól intézményi szinten, és hogy egy tényleges partnerséget alakítsunk ki a közösségi politikák külső dimenzióit figyelembe véve. Ez volt első alkalommal Marokkóval, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy ajánlatot tegyünk a tagállamoknak, hogy legyen egy európai szintű külpolitika, mi történt ezek után. Nem akarok a részletekbe menni, mert holnap kirúgnának, ha elmondanám, mi történt, de ö, mi történt. A marokkóiak és a spanyolok a oldalú megállapodást kötöttek, szépen maguk között. Marokkó azt mondta, mindent elintézünk, nem kell foglalkozni a menekülőkkel többet, de a blokkádot szüntessétek meg. Vagy, vagy a, a csomaggal szemben, amit Brüsszelben elfogadtak, és a halászati megállapodást akarták mindenképpen, de hát ugye spanyol hajók is halásznak marokkai vizeken, tehát volt egy stb. halászati megállapodás, aztán nem sokára jöttek a, a, utána a légitársaságok és követelték a saját megállapodásokat. Mi sem vagyunk hülyébbek a halászoknál, és akkor kanibalizálódott az egész. Ami a közösségi politika külső dimenziója volt, az kanibalizálta az EU tényleges többletértékét. Egyszerűen azért, nem azért, mert Zapatero nem volt jó gyerek, egyszerűen a saját hazájában óriási nyomást gyakoroltak rá, gyorsan akarta kezelni a helyzetet, és ő gyorsan kezelte a helyzetet. Elnézést. A kérdés most az, hogy a többi 27 tagállam hogy látja ezt, tehát hogy ő nekik milyen felelősségük volt, és akkor most megkérdezem, hogyha mai napon lett volna már egy marokkói megállapodásunk, egy, például a partnerség keretében, ahol az egy-egy társadalmi, gazdasági marokkói modellt tudunk figyelembe venni. Adott esetben lehet, hogy jobban jártunk volna napjainkban is a válság kezelésében. Tehát minden bizonyal jobban kezeltük volna most a válságot. Ezt akartam mondani. Harmadik alkalommal elmegy el a vonat, térünk le a pályáról, hogy úgy mondjam. Legalább az EU többletértékét ne kanibalizáljuk, ezen a nagy kérésem és nincsen olyan harmadik állam, amely csak a visszafogadásról hajlandó tárgyalni. Csomagokban kell tárgyalni. Senki sem. Ennyit tudok erről mondani. Parancsoljon. Bodor. Semmi. Nem sok maradt mondandó, ám visszatérnék a, a visszatérítés kérdésére. Még hogyha meg is akarjuk növelni a visszatérhetetek számát, és nem mondom azt, hogy ez hogy kizárandó, ez a cél, azonban nem azzal lehet elérni, hogy rövid távú megállapodásokat kötnek a kibocsátó országokkal, hanem valamiféle ajánlatot is kell tenni, ami túlmegy azon, túlmutat a migrációs napirenden, hosszabb távú működést kötni az adott államokkal. Tehát ezt végig kell gondolni azoknak is, akik csak visszatéríteni akarnak. Nem csak arra kell koncentrálni, hogy lehet megáll. Mit lenni migránsokat sem elég pár milliót adni egy, egy országnak, azt remélve, hogy még visszafogadják az állampolgáraikat. Ami a, rend, a szabálytalan migrációt illeti, nagyon sok félreértés van a tagállamokban. Dél-Európában nagyon sok gazdaság függ a szabálytalan migránsok munkájától, akiket sokszor kizsákmányolnak. Ezzel is foglalkozni kell, ha a szabálytalan migrációval szemben is fel akarunk lépni, azokra az ág, gazdasági ágazatokra is le kell csapni, amelyek ezekből élnek. Aztán, hogy a tagállamoknál van a, a labda, ö, meg a külügyi szolgálatot egy bizonyos irányba szorítják, mert a tagállamok biztonságpolitikai szempontokat figyelem szem előtt tartva, sok esetben csak a belügyminiszter által diktált politikát kényszerítik a külügyi szolgálatra, mondják sokan. Ezen is változtatni kell. Az EU intézmények kell, hogy átfogóbb szakpolitikát alkalmazzanak, mint pusztán a belügyminiszteri meglátás. Köszönöm. Köszönöm. Nekem csak néhány megjegyzésem volna a végén. Az egyik kérdés az volt, mit jelent, miben áll egy sikeres kül- külkapcsolati szakpolitika. Egyesek azt mondták, hogy a nem kívánt mozgások volumenének csökkenése nem szabad, hogy a fő indikátor legyen erről nincs szó a szerződésekről, hanem a kettes meg a 21-es szik arról szól az EUMS-ben, hogy a migráció minőségére kell koncentrálni. Ezt kell megfelelően kezelni, menedzselni a mi alapító elveink teljes tiszteletben tartásával. Az IIES-re válaszként és Gabrici képviselő felvetésre reflektálva én nekem szimpatikus az álláspontjuk, és a kül külkapcsolatokat nyilvánvalóan tagállamok és a tanács határozza meg. Mégis azt a nemzetközi kapcsolati gondolkozást, amely csak államközi kapcsolatokra épít, magunk mögött kell hagyjunk. A nemzetközi jog mostani állapotai szerint ők alanyai a jognak, nem tárgyai. Vannak jogaik a migránsoknak. Például befog, elhagyják az országot, a saját hazájukat is, menekült jogot kérve, meg egyébként is. Hogyha ezt összekapcsoljuk a Neuro Fulman elvével, tehát, hogy joga van mindenkinek a, a rossz elbánás elől elmenekülni, amely mindenkinek joga, aztán aki egy sor embernek a 17-es szik alapján joga van menekült, ügyi, menekült státuszra is. A szakpolitikai dokumentumban erről nincs szó, amelyeket a tanácssal és a tagállamokkal együtt határoztak meg. Tudom, hogy a külügyi szolgálat önmagában nem tudja ezt ö, egyedül felvetni. Tehát azzal kapcsolatban pedig, hogy az Európai Parlament mit tehet, a finanszírozás visszatartása lehet egy opció, aztán nem csak a tagállamok, hanem az Európai Bizottság és az EU ügynökségek működésének felügyelete, felülvizsgálata, különösen a Frontexé, az önök hatásköre. A társjogalkotói szerepkörükkel élve az alapjogok elveit vissza lehetne tenni a napirend élére, különösen, hogy most, hogy a harmadik csomag vitája folyik, és kivált kép tekintettel az új határ szakpolitikai eszközökre, például a vízum magatartási kódexre, ennek mostani tárgyalására, itt lehetne az Európai Parlamentnek vezető szerepet vállalni, mert sem a tagállamok, sem a tanács, sem a bizottság nem nagyon akar magára vállalni, úgy tűnik. Így lehetne egyszerűs minden korra túllépni a, a krízis állapoton, és az MPF ö, önmozgását kontrollá vonni. A bűnösök megnevezése nagyon hatékony eszköz lehet. Az a videó, amit ö, belinkeltem az adásomban, nagyon jó eszköz lehet erre például. Nem csak a partnerállamok, hanem a tagáll- EU tagállamok is és a közöttük levő terület, a földközi-tenger középső térsége, meg az ügynökség, azok a fontos területek és szereplők, amelyekre koncentrálni kell. A jogorvoslati ellátások, eljárások is jó eszközek lehetnek. 2017. november 4-én bírósági eljárás indult Olaszország ellen a Trust Fund finansz, afrikai finansz, Trust Fund finanszírozási eszközeinek nem megfelelő felhasználása miatt, vágya miatt, ezzel is kérem figyeljenek oda és támogassák. A folyamatos monitoring mechanizmus, amely azt vizsgálja, a tagállamok maguk mit tesznek, is nagyon jó gondolat lehet, és az, hogy az Európai Bizottság jog, jogsértési eljárásokat indítson, amikor szükséges, is fontos. Az egyik európai parlamenti kérdés, amelyet a bizottságnak intézett, az Associated Press sajtókiszivárgás alapján Libia és az Európai Unió közötti kapcsolatok tekintetében azon 46 millió euró ügyében, amelyet Libiának adtak, és amelyet az olasz, olasz belügyminisztérium hivatott ellenőrizni. Ebben az ügyben szerintem mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem lehet, nem képes az olasz belügyminisztérium pártatlan módon vizsgálni az EU pénzek felhasználását Szerintem az Európai Parlament nem elégedett ezekkel a válaszokkal. Több nyomást kell gyakorolni az Európai Bizottságra a szövetkezési betartás érdekében, élve a parlament hatáskörével. Végül még egy gondolat arról, hogy a jogos, legális útvonalak hogyan tudnak véget vetni az illegális migrációnak reflektálva svéd kollégánk felvetésére. Szemben azzal, amit ő mondott, nem a tagállam dönt teljes körében, teljesen hatáskörűen a beléptetésre. Az Európai Emberi Jogi Kódex kimondja, hogy a beléptetés nemzetközi jogszabályok hatája alatt történik, tiszteletben tartva a migránsok emberi jogait, a non elvével is élve, menekült jog lehetőségét vizsgálva. Tehát a nemzetközi jog alapján a két, az EU szerződések kettes cikkének szellemében tiszteletben kell tartani az alapjogi kartát minden olyan lépésben, amelyet az EU tesz és a tagállamok tesznek az EU jogszabályok végrehajtása során. Ilyen értelemben egy védelemorientált emberjogi módszertan érvényesülés van szükség, ez pedig alapvető irányváltást követel meg az MPF végrehajtásának mikéntjében is, meg általában az EU külkapcsolatainak építésében. Köszönöm. Okay, thank, thank you to, to... Köszönöm szépen. Tényleg túllépünk az időkeretünkön lassan. 17 percet kapott arra, hogy ugye a fő kritika az volt, hogy atyáskodnak az afrikai országban, de hát reagálhat. 30 másodperc, akik szememre ötik valamit, természetesen el kell, hogy mondjam, lavalettai vezetőléseken az, itt a nagykövetek találkoztak el kell döntenünk, hogy mi történik, hogyha felnőttek vagyunk, és, hogyha, és mi döntünk arról, hogy mit csináljunk a migrációval, a menekültügyel. Tehát természetesen ez idézőjelbe lett téve a felnőttség, tehát az afrikai követe, nagykövetek beszéltek, hogyha hogyha felnőttek vagyunk, vagy ha felnőttek leszünk, akkor majd tudunk dönteni. Tehát nem, nem, a, nem vagyok én új, új gyarmatosító a kommunikáció minden nyilvánvalóan az nagyon érdekes. Ez tényleg az egyik legjobb belügyi tanács volt, és az biztos voltak, és az egyik legjobb kommunikátor volt, akit ön is említette, és, hát, és ez hát azért akkor mégiscsak neokolonialista megjegyzés, vagy kifejezés. Örülök, hogy ilyen nyitott és segítőkész párbeszéd alakult ki. Azt köszönöm, hogy sikerült itt az előadóink révén válaszolni jó néhány kérdésre, főleg Infelt asszony kérdésére. Igenis, vannak lehetőségeink és jogosultságaink arra, hogy vizsgálatokat folytassunk. Nyilvánvalóan nem raknak minket a partvonalra semmiképp ez a tagállamoknak is fontos szerep jött, de nekünk is, tehát és a tudatosítás is nagyon fontos természetesen, és a külügyi szolgálatot is meghívjuk, hogy folytassuk a párbeszédet ebben az ügyben. Ezért azt hiszem világos, hogy egy irányba elindultunk, a Libe egyre inkább aktív ezen a területen, és hát keményebben lépünk fel. Tehát ez a mi vizsgálati szerepünknek nem marginalizálódhatunk semmiképe. És most pedig az újabb vendégek már itt vannak, ezt azért kiegészítésképpen szerettem volna hozzátenni, mert ez egy kritikus kérdés. Most pedig a második panel következik a Mobility Partnership témájában. Természetesen a három eddigi vendégnek köszönöm szépen, és a új előadók következnek. Bemutatom majd a résztvevőket, amint sorra kerülnek. Most pedig közelebbről megnézzük a Mobility Partnership témáját az egy ország, partnerországokkal az együttműködés és a párbeszéd. Az első Tahar Sharif úr, nagykövet úr, a tunéziai köztársaság brüsszeli nagykövete. Apologies for starting slightly late for the second panel, but we now... Um... Elnézést kell, egy kicsit megkezdjük kezdjük a második panelt. Ezek után Tahár Serif úr következik, Tunézia nagykövete, mint Verzsia asszony elmondta, igen, csak őszinte és nyílt missziónk volt Tunéziába, a libiai határhoz is ellátogattunk. Nagyon fontos misszió volt ez, láttuk, hogy milyen nyomást gyakorolnak Tunéziára, és hát hogy milyen nehéz ez a kapcsolat Líbiával, azt hiszem sokat jelentett ez a delegációnk számára. Sok mindent megtudtunk az Euró a határőrizetről, a partiőrségről, stb. Mm, aktívak vagyunk ott, és ezért fontos, hogy eljött a mai napon, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy ön mit tud mondani a partnerségről. Nagyon, szép, nagyon szépen köszönöm, üdvözlök mindenkit. Igazi öröm, hogy az önök körében lehetek ismételten, mint mindig. Örülök ennek, és mint tudják, a mobilitási partnerségről, a vízumkönnyítési politikáról mindenképpen beszélsül, beszélnünk kell. 2013-ban a, az egy nyilatkozat tekintetében tíz országgal ültünk le tárgyalni a mobilitásról, és ez egy olyan kapcsolatrendszer, amelynek a keretében továbbra is tárgyalunk, a második fordulónál tartunk, és holnapi napon zajlik majd az újabb tárgyalás, tehát akkor már utána sokkal több dolgot tudnék elmondani. Na most a tunéziai felfogásban a bolítási partnerséget úgy gondoljuk, hogy gazdasági, kulturális és szóval szempontból egy előre lépés jelentett ahhoz, hogy megerősítsék az emberek közötti kapcsolatokat a földközi tenger két partján. Mint tudják, most dolgozunk tehát azon a szabadkereskedelmi egyezményen, amelyet az Európai Uniós Tunézia hivatott megkötni. És ugyanez a folyamat van folyamatban a mobilitás tekintetében is. Na most nagyon érdekes fejlemények lehetnek ezek, de azért aggodalomak, sok aggodalom is felmerül e témában. Ugye egy hagyalmas övezet az Európai Unió az 500 millió lakosával, Tunízió pedig 11-12 milliós lakosságú, és vannak olyan ágazatok, amelyek kiváltképp fontosak, a mezőgazdaságra gondolok, és a szolgáltatásokra. És hát nagy az aggodalom a mezőgazdasággal kapcsolatosan különös módon. Ugye kis területeken gazdálkodnak a gazdáink, ahol családtagok egyen, ketten, néhányan dolgoznak, Vajon hogyan fogják tudni ők felvenni a versenyt az Európai Uniós termékekkel, úgyhogy hatalmasak az aggodalmak, és a szolgáltatások területén is hasonló a fejlemény, melyek ugye globális megközelítést igényelnének. Ugye egy ügyvédi iroda itt Európában száz fővel dolgozik, Francia, vagy Tunéziában egy fővel adott esetben. A tunéziaiaknak vízumot kell kérniük ahhoz, hogy szolgáltassanak, amennyiben valamilyen lehetőségük lenne egy üzletet megkötni, és hát azonnal nem tudnak elindulni, hogy megkössék ezt az üzletet az Európai Unió Uniójában, er-, miközben az uniós tagállami emberek szabadon tudnak közlekedni. Tehát itt vannak azok a azok a szűk keresztmetszetek, amelyekkel szembesülünk, de hát a diákoknak a sorsát is említhetném. És ezen kívül ugye nagyon sok visszatérítés történik olyan emberek esetében is, akiket vízumok maikkal együtt, maikkal együtt visszaküldenek. Ugye annak idején kitört a forradalom, és hát ö, ö, nem csak a demokráciáról, hanem a méltóságról is szólt a forradalmunk. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a fiatal diplomások, akik a felső oktatásból kerülnek ki, ö, hét évet is várnak arra, hogy akár többet is, hogy munkához jussanak, hogy jövedelemre tegyenek szert. Szóval az emberek visszagondoljanak arra, hogy mi volt a forradalomunk előtt, és azt mondják, hogy jobb volt a forradalom előtt mert hogy akkor évente 3-5 százalékos gazdasági növekedés volt évente, most 1 százalékos ez a növekedés, és hát ezzel nem tudunk igazán mit kezdeni, ugye gyakorlatilag 15 vagy akár magasabb is a munkanélküliségi rátánk, 500-600 ezer munkanélküli van, és a legtöbbjük szinte, majdnem a felük, pontosabban majdnem a felük, az felsőfokú diplomás. A migráció ugye folyik Olaszország irányába szeptemberben is, és októberben is ezt észeltük erősödni, de hát ez nem minden, és hát igazán a fiatalok mit tehetnek, amennyiben elkezdhetek, vagy pedig, vagy, vagy pedig kockáztatják az életüket a tengeren átkelve, vagy pedig a Daeshez csatlakoznak. Tehát nagyon nagy a feszültség, annál is inkább Tunéziában, mert hogy a gazdasági motor, a gazdaság motorjai nem indultak be, és 2011 óta blokkolva vannak, hogy úgy mondjam. Most pedig a mobilitásra térnék át. A mobilitási partnerségnek az elhivatása az, hogy a különböző aggodalmakra és hát kívánalmakra is választ adjon. Hogyan lehet biztosítani a hátrányos helyzetű övezetekben biztosítani a mobilitást azok, akik a legaktívabbak voltak a forralomban? még hogyha előre is jutottunk nagyon a folyamatban, azért nagyon nehéz a gazdasági megoldásokat megtalálni, különösképpen a gazdaság területén nehéz ez. Ami pedig a vízumokat illeti a viduzejei fél arra törekedett, hogy a lehető legszélsensebbé tegyük a kedvezményezetek körét, és megkönnyítsük igazándiból mind a költségeknek, mind pedig a dokumentum harmonizációnak és a várakozási időnek is az időtartalmát. harmadik országból pedig a visszaküldések kitetében is rendelkezik a szövegtervezet, amennyiben az Európai Unióból küldik őket vissza. Nagyjából ezt szerettem volna elmondani, és ami a illegális bevándorlást, illetve a migrációt illeti, a 2011-es áradat óta ö, nagyon jó megállapodásra jutottunk az olasz hatóságokkal, nagyon sok önkéntes visszatérés volt, de ö, ö, meg kell említenem azon támogatásokat, amelyeket Olaszországtól kezdjük, azért, hogy különböző eszközöket itt lehessen vásárolni. Nagyon sok minden ugye lerombolásra került a forgalomnak a kapcsán, és mindenképpen meg kell tennünk mindent azért, hogy az áramlásokat visszafogjuk. Persze mindezen erőfeszítések nem elégségesek, nem régiben a Digi Home-nak a főgazgató találkoztam, és első ízben mondta azt, hogy ként első ízben történik az, hogy berendezéseket kell finanszíroznunk, és finanszírozhatunk Tunéziában. Korábban nem volt ilyen, tehát ez egy új olyan megközelítés, amely elindult, remélem, hogy nagyon hamarosan a, meg, Tunézia választ is tud adni. Ezen kívül azt szerettem volna mondani, hogy Tunézia elindult egy olyan úton, amely fellép az illegális bevándorlás ellen, és meg szeretnénk könnyíteni a vízumpolitikát. Ugye a 80-as években nem voltak vízum kényszerítettek a tunézek, és hát miért ne eljöhettek akár Európába, akár egy hétre a tunézia állampolgárok akkoriban. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. A parlamenttel is tárgyaltunk ebben az ügyben Verzsé asszony is a vízum könnyítés és mobilitási partneri viszony témájában aktívan részt vett, és kérdéseket is feltett. aki a DJ Home részéről nemzeti kapcsolatokkal foglalkozó főtisztviselő. Köszönöm szépen! Köszönöm! A kiváló előadást a tunéziai nagykövető részéről. A DJ Home részéről szeretnék rövid áttekintést nyújtani önöknek a mobilitási partnerség kérdésein. Hogy a fogalmakat tisztázzuk, szeretném hangsúlyozni, hogy ez a konkrét téma nem a mobilitási partneri keretbe illeszkedő ügy, hadd mondjam el, mit javasolt a bizottság. A globális módszertan a migrációs mobilitás kérdésében a 2005-ös és 2011-es csomagban szerepelt, amely megállapított, látta azt a négy pillért, amelyre építeni kell a migrációs párbeszédet minden harmadik országgal, nevezetesen legális migráció, csökkentése, megakadályozása az irreguláris migrációnak, azt, hogy foglalkozni kell a védelemmel és a menekült, menekült státusszal, és maximalizálni a fejlesztési hatást. 2016-ban aztán kialakult egy partneri keret, amely inkább egy átfogó gondolatra alapult arról, hogyan lehet a migrációval foglalkozni, ám nem a specifikus fókuszt helyezve a migrációra magára, hanem átfogóbb ö, fejlesztéspolitikai, kereskedelempolitikai összhangba helyezve ezeket. Ezekről beszéltek az előző hozzászólók. Hogy tegyen világosan, amikor a globális módszertant elfogadtuk, elfogadták, két eszköz állt rendelkezésre. Vagy állít pontosabban kettőt terveztek. Az egyik a mobilitási partnerség volt, a másik a közös napi rend a migráció és mobilitás tárgyában. A mobilitási partnerséget a bizottság és a tagállamok tervezték meg, Az értéke a felelősség megosztása helyezte hangsúlyt, még a közös módszertan a migrációs mobilitásban, amelyet a bizottság minden EU ebben írt alá, azok, azok, azokra a fogalmakra alapul, amelyeket Etiópia, India és Nigéria kapcsán alakította ki, miközben Brazíliával is folynak a tárgyalások, de ott még messzebb vagyunk a végponttól. Hagy koncentrálják a mobilitási partnerségre. A mobilitási partnerség 2008-ban indult a tervezés ennek, Jövőre tervezünk egy rendezvényt, hogy leltát vonjunk az eddigi lépésekről, és a jövőbeli lépéseket megvizsgáljuk. 2008-ban indult ez az Ötfoga-szigetekkel és Moldovával, több országgal kiegészült a kör 2013-ig. Főleg a keleti területekre koncentráltunk, ám 2015-ben aláírtuk Marokkóval is aztán Azerbajdzsánnal, később Tunéziával, Jordániával 2014-ben, és tavaly Fehér Oroszországgal. Lássuk, mik a fő vonásai ennek a partnerségnek. Egyrészt ez egy általános keretet nyújt a kétoldalú kapcsolatok számára a migrációs és mobilitási kérdésekben, egy általunk holisztikus módszertannak nevezett rendszerben, mert itt próbáljuk ezáltal a kiváltókokat is kezelni. A fő karakterisztikája a mobilitási partnerségnek az, hogy jogilag nem kötelező, ám közös politikai deklarációkban formalizálódik, testre szabottak ezek, hiszen a mobilitási partnerségi megállapodások Fehérországa például másképp néznek ki, mint Tunéziával vagy Marokkóval. Nyitottak, rugalmasak, adaptálhatóak, és az alapgondolat az, hogy közös módszertan alakuljon ki az EU és a tagállamok között. Szerintem ezt miért sikerült alapvetően megtárgyalni az előző szexülésen, mikor a bizottság és a külügyi szolgálat a tagállamokkal szembeni szerepeiről esett szó. Foglalkozunk a pillérendszerrel és a vízumkönnyítés, vízummentesség tekintetében is, valamint a visszatérítés ügyében is vizsgálódunk. Hadd adjak áttekintést most arról a kilenc országról, amelyeket a, a pillár keretében határoztunk meg, a, a, a pillérek rendszerében felosztva. Mit teszünk? Megpróbáljuk megvizsgálni, hogy ebben a kilenc országban kombinálva milyen cselekvések történtek. hogy jobban átlássuk a négy pillérbeli tevékenységek vagy projektek miképpen csoportosulnak. Meg is lepett minket az eredmény, mert mi úgy gondoltuk, hogy talán 70%-a a tevékenységeknek a és migrációs embercsempészet elleni harcra koncentrál. Holott a helyzet az volt, hogy kb. 30%-a a projekteknek ment ebben az irányba a kilenc országban. A második pillér érdekes módon a támogatások szempontjából az, amely a legális migráció és mobilitás menedzsment témakörét érinti, 25%-ban. Ezt követi a harmadik pillér, amely maximalizálja a fejlesztés hatását a migráció és mobilitásra, és viszonylag kisebb 11% megy védelemre, menekült ügyre. Ez magáért beszél. Most meg majd zárójelben beszélek. Mert a tekintettel arra a vitára, amely az előző szekcióban kilakult, többen hangsúlyozták az EU Trust Fund működését, meg azt a tényt, hogy ennek a pénznek jelentős részét határkezelésre fordítják. Az EU Trust Fund projektek finanszírozása nyilvános. Készítettünk egy kis elemzést a felosztásról. Azt látva adtuk ebből, hogy jelentős százalék az EU Trust Fund pénzeknek a migráció alapokainak kezelésére megy, és nem feltétlenül őrizeti témákra. Ez igaz a libjai összefüggésben is, ahol csak 42 millió ment határőrizeti projektekre, a többi védelem, az emberek védelmére a következő dia áttekintést nyújt a részletekről tevékenységekre bontva, nem a pénzek alapján, amelyek kiterjednek a politikai cselekvésekre is, hanem itt a kilenc országra lebontva látjuk a tételeket, a mobilitási partnerséget aláírókról van szó, itt látható, hogy más az allokáció. Moldávia és Marokkó voltak a legtöbb cselekvés kedvezményezettjei. Hogyan lehet ezt magyarázni? Hát Marokkó sajátságos esetében úgy, hogy erős kétoldalú kapcsolat van, együttműködés. Tehát minden migrációhoz kap kapcsolódó támogatás regionális módszertanban vagy kétoldalú kapcsolatrendszerben kerül folyósításra. Hadd menjünk tovább. Egyfajta áttekintést nyújtva arról, mit tettünk a részletek megszervezés érdekében alkategóriákra bontva a partneri országok vonatkozásában egy olyan közös elemzésre támaszkodva, amelyet a közös mobilitási partneri megállapodás keretében kötöttünk, és melyek tükrözik ezeket az adatokat. Azok, akik részteket akarnak, ebben elmerülhetnek. A migrációs kezdeményezésben látjuk, hogy 50 cselekvés volt, míg 52 határ kezelés határőrizet témájában. Nem beszélek most a részletekről, csak egy átfogó képet akartam nyújtani. Nagyon érdekes a következő dián, ha megnézzük a cselekvéseket, amelyek a visszatérítésekre koncentrálnak, látjuk, hogy az 504 intervenció a 9 mobilitási partneri ország körében köréből csak 17 volt az, amely a visszatérítésre koncentrált. Azt is láthatjuk, hogy csak 5 a 9 ország közül érintett ilyen projektekben. Most meg néhány szóban hadd magyarázzam el a mobilitási partner viszony végrehajtási struktúráját. Először elmondtuk, hogy hol állunk az elemzéssel, most vagyunk abban a folyamatban, amely aztán, amelyet aztán majd az ICMPD-ben dolgozó kollégák egészítenek ki, hogy felülvizsgálják és megszervezzék a más országokkal folyó párbeszédünket egyfajta streamlining révén. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak magas szintű találkozókra van szükség, hanem folyamatos párbeszédre a végrehajtás szakmai szintjén kézben tartva a végrehajtás folyamatát. Úgy ugyan scoreboard pontozott ábrázatokon igyekszünk áttekintést nyerni a valóságos folyamatokról. Éppen most állítjuk fel azt a mechanizmust, amely frissítheti majd online adatok alapján az egyes országok igényei szerint ezeket az adatsorokat. Ami pedig az eredményeket és az előnyöket illeti, a legfontosabb outcome -ok a szakpolitikai és jogszabálykeret módosítása a mobilitás érdekében, a tagáll, az állami ö, igazgatási kapacitások erősítése és a vízumpárbeszéd. Az, átlag, az általános szakpolitikai keretek között folynak ezek az intézkedések, ám nagyon jó partnerünk van az ICMPD kollégák körében, akik segítenek bennünket abban, hogy ezeket a folyamatokat mozgásban tartosuk. Ezért most át is adom a szót Olegnak, aki ezt elmondja majd, hogy a valóságban miképpen is festez. Thank you very much. Good morning, everyone. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek a ICNDP nevében üdvözlöm, és köszönöm önöket, és kösz, örülök, hogy néhány eredményt megoszthatok önökkel az a Mobility partnerséggel kapcsolatban a migrációs politikában egy központot alakítottunk ki a DG Home-nál, és egy új eszközt hoztunk létre néhány évvel ezelőtt, az a Mobility Partnership facility az MPF rövidítéssel, ez nem ugyanaz a rövidítés, mint amit a panelban, az első panelban ma már használtak, más dologról van szó, éppen ezért ezt kérem vegyék figyelembe a későbbiek során, és lássák, hogy a két rövidítés között különbség van az egész eszközt tekintve, el kell, hogy mondjam, a DG Home-nál van ez pillanatnyilag, és a fejlesztést és a is figyelembe vesszük, és ez mindennemű mobilitási partnerséget a lehető legoperatív módon kívánunk kezelni. Nézzük a következő képet. Mielőtt a programról magáról beszélünk, szeretnék egy kicsit kitérni fontos dimenziókra ez mindenféle partnerségnek részét képezi ez a most következő dimenziósor, hogyha támogatást kívánunk biztosítani hozzá, és így szeretnénk a párbeszédet erősíteni a mobilitási partnerségen belül. Az első dimenzió, amiről beszélnünk kell, az az intézmények. Tudjuk, hogy ez egy együttműködési keret, de meglehetősen bonyolult, amikor egy ilyen párbeszédet elkezdünk, de mindenképpen arról van szó, az EU tagállamok, az EU, EU ügynökségek és a partnerországok bevonásával kell alakítani ezt a párbeszédet, hogyha ezt a folyamatot csinálni akarjuk, akkor lehető legtöbb érintettet kell bevonni az egész spektrumból, annak érdekében, hogy egy erőteljesebb partnerséget hozzunk létre, és így egy hitelesebb eszközt, hogyha most a nagyon gyakorlati aspektusokat veszük, hogyha a keleti partnerség országot összehasonlítjuk, 5 van ezek közül, amelyek a mobility partnerségen is részt vesznek, és akkor a dél felé terjesztünk. Tehát a keleti szomszédság esetében az egész intézményi kialakítás olyan, hogy robusztus és erőteljes munkát végezni a keleti országokban, a keleti partnerség országaiban egyértelmű koordinációs struktúrákat sikerült kialakítani, így tudunk erőteljesebben egy irányba elindulni velük, és az előnyöket jobban kihasználni. Az előttem szóló említette, itt van ez az Architecture Mobility Partnership, van egyrészt egy helyi együttműködési platforma, amely kint a helyszínen az országban itt delegációkkal van jelen az EU és hát persze a partnerországok. A második szint a politikai jellegű magas szintű találkozókat felölelő szint és egy, egy politikai dimenziót jelent, és itt arról folynak a viták, hogyan lehet a mobilitást továbbvinni a partnerség keretei között. Hogyha megnézzük a koordinációs struktúrákat és intézményeket, meg kell még említeni az is, azt is, és mi erre a következtetésre jutunk, minél jobb a koordináció a mobilitási partnerség végrehajtása érdekében, annál jobb lesz a párbeszéd és az együttműködés minősége. És majd később ezt bemutatom még, hogy a Mobility Partnerségi eszköz esetében ez a keleten elég jól működik, a, a, és keleten robusztusabb az intézményi kialakítás, mint már mondtam. Ezért erre a fontos dimenzióra jobban kell fókuszálnunk, hogy fontos egy további dimenzió, és megfelelő egyensúlyokat kell, kiegyen, kell találni, egyensúlyokat kell kialakítani, ehhez találkozni kell, beszélni kell, nem könnyű ez a feladat itt a migráció egy nagyon érzékeny kérdés, egy sor érzékeny témát tartalmaz, illegális, illegális migráció, vízumok, stb. Ez mind hozzátartozik az MPF-hez, mint ernyőhöz, és természetesen egy sor szereplő is van itt. A nagy kérdés az, hogy az összes érintettet hogyan tudjuk bevonni, hiszen nagyon különböző érdekeket képviselnek, és nagyon különböző perspektívából közelítenek. Mindenek előtt nagyon fontos, hogy közös célokat és megközelítéseket alkalmazzunk, és hogy, hogy ültessük át a gyakorlatba ezt az eszközt, és hogyan késztessük mindenkit a felelősségvállalásra. A transzparencia alapvető, és a bizalom természetesen nyilvánvaló, nem az elejétől fogva vagyunk bizalommal, de a lényeg az, hogy egyre több legyen a bizalom, egyre nagyobb legyen a bizalom a partnerség során. Egy további fontos elem, az az, hogy kiegyensúlyozott megközelítést hogyan tudunk elérni, amikor végrehajtjuk ezt az együttműködési eszközt, és tematikus területen egyensúlyt gyorsabban el lehet érni, mert figyelembe veszük az érdekeket. De meg kell nézni azt is, hogy hogyan tudjuk eszközként, nagy eszközként kezelni ezt a lehetőséget. Itt az elején a itt elsősorban biztonsági kérdések kerültek első szakaszban a központba, de azt is tudjuk, hogy tíz évvel ezelőtt írták alá az első ilyen megállapodást, mert, és időközben a fókusz változik, mert a nemzeti érdekek, fókuszok is változnak idővel, és most, hogy ha most egy ilyen helikopterről tekintünk az egészre, az összes mobilitási partnerségre, a migráció és fejlesztés fontos perspektíva, és a tunéziai nagykövet úr is nagy súlyt helyezett a beszédében erre a dimenzióra. Nézzük meg az előnyöket, mi az a nagy előny, amit úgy általában egy ilyen keret biztosít. Itt konkrét migrációs stratégia kialakításában ezt figyelembe kell venni a partnerországokban mindenképpen, és ezt külön kiragadom, ezt a, ezt a lehetőséget. Tehát ez egy nagyon fontos hozzájárulás a fejlődéshez, és a nemzeti prioritások, érdekek összhangba hozhatók a partnerséggel. Ez is egy fontos kérdés. A mobilitási partnerséget Moldova, Zöldfoki szigetek, Örményország, Grúzia és többen aláírták ezt, és mindenkinek megvan a saját politikai szempontja a következő nagyon fontos felvetés, hogy a mobilitási partnerség egy rugalmas eszköz, igyekszik kezelni a migráció összes árnyalatát, részletét összességében, holisztikus módon. Ehhez egy keretre van szükség, és így akarjuk képesíteni a partnereket arra, hogy elmondják a véleményüket, a prioritásaikat egyértelműen képviseljék de ezzel egy egyidejűleg lehetőségeket, utakat nyitni arra, hogy konkrét lépéseken keresztül ültessük át a, a lehetőségeket a gyakorlatban. Ez projekteken és akciókon keresztül történik. És beszélni kell még is alapvetően a mobilitási partnerségek pozitív dolgok, és innovatívak is lehetnek természetesen. A mobilitási partnerségről beszélnünk kell bizonyos országokban a, a, a legális migráció kapcsán, például a helyszíneket lehet kialakítani. ICDMP és a DG Home, stb. arra akarja ezt megragadni, hogy többletértéket hozzunk létre európai szinten a mobilitási partnerségen keresztül. Most nézzük meg az MPF-et, a mobilitási partnerségi facility mire az 5C témája itt az, hogy ebből tőkét kovácsoljunk, átvitt értelemben is több mint 500 fellépésünk van, vagy tevékenység van, amit finanszírozunk ezen keresztül, a, a partnerségeken keresztül, és hát nyilván sokat tanultunk időközben mi is, és így igyekszünk tőkét kovácsolni az egészből, amit eddig tanultunk, és egyre jobbat teljesíteni. A konszolidáció egy nagyon fontos dolog. Ez egy fontos része a mobilitási partnerségnek, és ebben az összefüggésben szeretném megemlíteni, hogy Tovább kell dolgoznunk a fejlesztési koordinációs mechanizmusokon. Kilenc partnerország már széles körű koordinációs mechanizmusokat vezetett be, tehát az MPF-nek erre jobban kell figyelnie. Aztán a folyamatosság egy nagyon fontos téma, a continuation Következő cél, az össz, mind a kilenc mobilitási partnerségen belül ez egy fontos szerepet kap. Elkötelezettek, elkötelezettebbek, mint mások, ezek a partnerségben résztvevő országok. Így egyensúlyt kell teremteni a déli és a keleti szomszédság eredményei között. Aztán a kölcsönös kiegészítési komplementaritás, mint olyan nagyon fontos itt eh, nagy fellépéseket nem tudod ezen eh, keresztül finanszírozni. Rövid távú, nagyon célzott eh, fellépéseket finanszírozunk ezen keresztül. Természetesen koherenciát szeretnénk elérni, ez a következő fontos pont. Az MPF, tehát ez a mobilitási partnerség két pályára oszlik. Az egyik az támogatást nyújt EU tagállamoknak konkrét fellépésekre a mind a kilenc partnerségi országban. Vannak technikai részletei ennek, amit most nem szeretnék elmondani, nem erről beszélünk a mai eszmecsere során, de mindenképpen az EU tagállamokban megpályáztattuk ezt, jelentkezhetnek ötletekkel, projektekkel, és ezt át lehet ültetni a gyakorlatba egy konkrét partnerségi országban. Kérem egy lépéssel tovább. egy néhány példát mondanék keleten. Hat akciót finanszíroztunk Örményországban, Franciaország nagyon aktív, egy hazatérési projekt Svédország, egy hasonló projektet indított hasonló témában. A hazatér visszatérés ügyében Észtországnak is van egy projektje Grúziában, a menekültügyi eljárásokban Románia, Moldáviával működik együtt egy határigazgatási témában. Délen Olaszország a körkörös migrációval foglalkozik, Tunézia és Marokkó bevonásával. Majd láthatjuk az MP meglehetősen sokszínű, a témákat tekintve is, de az országokat tekintve is, hiszen különböző országokkal foglalkozhatunk. Azt gondolom, hogy a záró kommentárom ezek után csak az lehet, van egy másik pályánk is, amely különböző horizontokat vesz figyelembe, egy értékelést is készítettünk négy partnerség kapcsán. Az eszköz létrehozása óta 2009-ben 2012-ben volt egy első értékelés, mindenek előtt Moldovával, és most pedig ott tartunk, hogy újra ellenőrizzük a kérdéseket, mert most már tíz év után, majdnem tíz év után tényleg érdemes megnézni, hogy a konkrét országokban sikerült elérni és hogy ez a keret platform, ezek a keret platformok hogyan alkothatják a jövőt. Graciela is említette, jövő évben tervezzük, hogy egy eseményt szervezünk, ahol egy kicsit visszatekintünk majd, de igyekszünk azt is megnézni, hogy ez a mobilitási partnerség hogyan alakulhat a jövőben. Bevezetésképpen ezt elmondtam most, és amennyiben van kérdésük van, amennyiben van kérdésük, szívesen reagálok. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Eddig egy kollega jelentkezett szóra, Verzsi asszony. Mary Christine, uh, also uh, Mr. Pugliesi. Mary Christine. Merci. Uh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönetet mondok a három hozzászólónak is Serif úr nem fog meglepődni azon, hogy először is hozzá fogok szólni, figyelembe véve, hogy kivált képpen érdeklődöm Tunézia iránt. azt hiszem, hogy hasznos lenne, ha többet tudhatnánk meg a megállapodásnak a végrehajtásáról, illetve hát a tárgyalások folyamatáról. Mégis van egy pár nyitott kérdés is, amelyre rá szeretnék tapintani. Először is úgy gondolom, hogy az igazi mobilitási megállapodás az egyensúlyra és a partnerségre kell, hogy alapozzon. Természetesen vannak fenntartásaim, és ezekről beszélt is tulajdonképpen, és tudom, hogy kivált kép a visszatérítés, a visszafogadása a harmadik ország belieknek merül fel így módon. Ezen kívül szó esett arról is, hogy a rövid időtartamú vízumoknak a megkönnyítésére teszik a hangsúlyt, és jelezték azt, hogy mindazok, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, pontosan tudják, hogy a rövid időtartamú vízumoknak a kiadása semmi hatással nincsen a bevándorlóknak az áramlására, és a Magreb országokra gondolok te, többek között e tekintetben. Különben ö, ö, ha nem is az én támogatásomban, de mégis a, ö, ugye kialakulóban van a low cost, tehát a fapados vízumoknak a kiadása is. Úgy gondolom, hogy mindezt nagyon bölcsen is ki lehetne aknázni Tunézia kapcsán. További kérdés pontosítást kaphatnánk-e arról, hogy mi történik a tunéziai diákokkal. ugye nagyon megdöbben Tő az, hogy mit mutatnak a statisztikák Afrika egészére vonatkozóan és Magreb országokra kiváltképpen. Egyre kevesebb afrikai, illetve magreb országbeli diákok jönnek az európai kontinensre. Franciaország az első számú címzetje, cél országa az afrikai tanulóknak, egyetemistáknak. Tehát szeretném, hogyha ezzel kapcsolatosan pontosítást kapnánk, ugyanis az Európai Uniónak a nemzetközi imidzse nagyon nagy mértékben befolyásolt azáltal, hogy a diákok mennyire jönnek, vagy inkább nem jönnek, egyre kevésbé jönnek tanulni, az uniós tagállamokban. Ha ez így történik, mert ha egyre kevesebben vannak, ez nem jó fejlemény. Szó esett az az is, hogy vannak olyan diákok, erről beszélt ön, akiket visszatérítenek, szeretném, hogyha erről is beszélne. Amikor Tunéziában jártunk nemrégiben, akkor szubszaharai migránsokkal találkoztunk, Tunéziában tehát, és többen elmondták, hogy mennyire gondot okoz a számukra, hogy visszatérnek a saját országaikba, mert hogy különböző bírságokat kell, hogy befizessenek, amikor önkéntesen kívánnak elmenni országokból, és adott esetben ez meg is akadályozza őket abban, hogy elmenjenek. Tehát ez úgy, kíván, úgy gondolom, hogy azt kívánja, hogy további megvilágítást kapjunk erről az ön részéről. Ami pedig a globális mobilitású partnerséget illeti, nem igazán értem, hogy Belorisszával, Fehérországokkal miért is van egy ilyen megállapodás, ugyanis ez az egyetlen európai ország, amely nem tagja az Európa Tanácsnak. Na most ugye Fehér Oroszországgal ugye tárgyalni egy megállapodásról az unió részéről, ez elkeserítő véleményem szerint. Elnök úr, én értem azt, hogy mindenféle rugalmasság, alkalmazkodási feltételekre szükség van, de mégis mi az, ami igazolja, alátámasztja, hogy az európai Unió, és nem Lengyelország, hanem az Unió mobilitási megállapodása jusson Fehéroroszországgal. Mik az indokok, melyek az érintett országok, amelyek érintettek egy ilyenfajta megállapodás által, milyen hozadéka van egy ilyenfajta megállapodásnak, és ugye amit feltetek, az, az valamennyi megállapodása is érvényes. Egyre inkább az az érzésem, hogy az Európai Unió mint egy helyébe lép a tagállamoknak. A tagállamok helyet jár el, anélkül, hogy a legkevesebb hozadékot, hozzáadott értéket hozná mindez. Felmerült az is az imént, hogy a pénzügyi alapnak felrójuk azt, hogy biztonságpolitikát hajt végre, és nem fejlesztést. Nem ez a mi érvünk, hanem azt mondjuk, hogy a fejlesztési pénzeknek egy részét eltérítik a pénzügyi alap révén azért, hogy biztonsági kérdésekben agyanak támogatására. Tehát egy ilyenfajta átirányítás van, és nem a fejlesztésre szántadik e- és kerül felhasználásra ez a pénz. Na most azzal együtt, hogy a forrásoknak a, a javarészét a fejlesztésre használják, mégis a pénzek egy részét, a fejlesztési pénzek egy részét eltérítik. Nem értem, hogy ez miért van itt. További kérdés, a Facility Passnak milyen fajta egyéb javas ugye hozadéka van, a két MPF közötti különbséget szeretném, hogyha megvilágítanák, lehet, hogy nem jól ismerem a dolgokat, vagy nem értem jól a dolgokat, szeretném, hogyha megvilágítanak ezeket. Ugye hallottuk, hogy mennyiféle akció létezik, mennyiféle statisztika létezik, úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy egy igazi munka értekezetet tartsunk azért, hogy mi, melyik item, melyik sor pontosan mire szolgál. Mert nagyon szépek ezek a táblázatok, de gyakorlatilag bármit lehet kiolvasni ezekből, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenni az, hogy részletekben átlássuk azt, hogy mit mire szánnák, mi az értékelés az adott felhasználásnak, és remélem, hogy elnök úr ebben ö, támogatni fog engem, de egy picit ebben kételkedem, mert tisztelt elnök úr, most nem hagyja a fejhallgat, a fülhallgatót, és az az érzésem, hogy talán nem is hall engem. Akkor bocsánat, látom, valóban, valóban látom, hogy hagad jó gondolat, hogy itt a franciát is hallgatja, és azt hiszem ez segítévé, megsegíti azt, hogy jobban megértse csak egymást kölcsönösen. Szóval nagyon fontos az, hogy leüljünk egy munkahelytekletnek a keretében, azon kollégákkal, akik ezen kérdésekkel foglalkoznak, azt hiszem egy fajta átbeszélés a dolgoknak nélkülözhetetlen, és ez teszi lehetővé az, hogy a scrutiny szerepében, tehát a parlament az ellenőrző szerepében pontosan eljárjon, és lássa azt, hogy országonként, akcióként mire mire szolgál az európai pénz? Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nagykövet úr, röviden csak. Polézi úr fogja rövid hozzászólást tartani, és utána még utána a többiek. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. A hozzászólása során ön beszélt különböző eszközök vásárlásáról szóló Olaszországgal kötött megállapodásról. Milyenféle megállapodásról van szó, és mire vállalt kötelezettséget az olasz kormány? Köszönöm szépen, akkor a könnyebb végén fogom meg a kérdéseket. 2011. április 4-én született meg a megállapodás, azon 25 ezer fős tunéziai kivándorlás után, amelyek Olaszországba irányultak. 200 milliós eurós összegről van szó. Ezek ennek az alapnak a révén hajókat, autókat, gépjárműveket vásároltak a határvédelemre, és ez nagyon nagy mértékben megkönnyítette a felújítását a határvédelemnek, illetve a biztonsági tevékenységeknek. Aztán nagyon sok, és ugye egyéb téma, nagyon sok visszatérés történt, önkéntes visszatérés történt, aztán van egy megállapodási, tehát megállapodás, és van egy olyan megállapodás, amely ö, arról is szólt, hogy hetente 30-an tértek így módon vissza, de a legtöbbek a 25 ezerek, az 25 ezerek közül visszatértek Tunéziába a legtöbben önkéntesen, de ezzel együtt több százan azért fogva tartásban leledzenek továbbra is, így többek között Belgiumban. Az, hogy is hívják az államtitkárt? Theo Planken azt kérdezte tőlem, hogy nem lehetne őket egy repülőre felültetni, és együttesen visszatéríteni őket Tunéziába, amire azt válaszoltam, hogy nem, sajnos ez nem lehetséges. hogyha ugye bizonyítás nyert, hogy valóban tunizai személyekről van szó, többek között digitális új lenyomatnak a révén, akkor más a történet, de így nem. Ami pedig a diákokat illeti, tanulók a diákokat, Vezsiászonynak mondom, ugye nagyon nehéz volt vízumokat kapniuk, persze országfüggő ez a dolog, de egyre nehezebb a vízumokhoz való hozzáférés, és ezért van az, hogy egyre kevesebb diák ment Európába, illetve Franciaországba. Németországban sokkal könnyebb a kapcsolatrendszerünk, mint Franciaországban. Aztán ezen kívül vannak olyan egyetemi európai, amerikai, sőt még japán egyetemek, amelyek megnyitott megnyitották a kapuikat a diákjaink előtt, és akár eljönnek Tunéziába, és a legjobb diákokat kiemeljék és elvigyék, ami persze hát sajnálatos Tunézia számára, mert nagyon nehezen kerülnek majd vissza a későbbiek során ezek a diákok, ha jó állásra tesznek szert Európában vagy máshogy, akkor már utána nagyon nehezen térnek vissza Tunéziába. Ami pedig az afrikai migránsok kérdését illeti, ezekről a bírságokról, amelyekről ön beszélt, sajnos semmi információm nincs, sajnálom. Ez egy olyan ülés volt, vagy ülések voltak, amiket civil szervezetek tettek lehetővé, de voltak erről híreink, úgy azt gondolom, hogy tényleg jó delegációnk volt Tunéziában. A kollégák is ezt állították komolyan. Nagy, sokat tanultunk, sokat megértettünk abból, ami történik, de hát a, a menekültek is szenvednek, tehát a problémák súlyosak. És hát a helyszínen tapasztalatokat szerezhetek ezzel kapcsolatban is, és amit Verzsia asszony is elismer, nyilván a tunéziai családok is segítettek, eh, hogy kimeneküljenek ebből a helyzetből, de hát nagyon sokan szenvedtek a helyzettől, az világos. Végül talán egy zárszó keretében a további hozzászólék. Rica asszony talán néhány rövid mondat keretébe két rövid megjegyzést tennék. Fehér Oroszország vonatkozásában a mandátum a mobilitási partnerséggel kapcsolatban a DG stratégiai tervezésébe beletartozik itt a témát, biztonsági ügyekre fókuszáljuk, de ezt még belső tárgyalások, egyeztetések keretében kell tovább vinni. Ami a második pontot illeti a támogatás ügyében, a határ menedzsment ügyében itt szigorúbb kritériumokat alkalmazunk, vagy alkalmaznak, és ez a fajta finanszírozás egy másik alcím alá tartozik. A már többi szolgálat úgy gondolom, hogy erről részletesebben tud beszámolni. És pillanatnyilag egy éppen viták folynak a finanszírozásról, ami pedig az eredményeket illeti, Tényleg úgy gondolom, hogy technikai jellegű ülést szervezhetnénk, és akkor elmondhatnánk a rendszerét ennek az egésznek. Adatgyűjtéssel foglalkozunk, és megnézzük az eddig hozott döntések eredményeit számos fellépésről, amiről beszámoltunk. Vannak adataink, ez egy konzultációs folyamat után alakul ki természetesen, hogy mit lépünk. A többletérték az egy alapvető elvárás, és talán ezt egy kicsit jobban lehetne megszervezni. És bizt, nyilvánvaló, hogy egy, egy konstruktív vitában szívesen részt veszünk, és az előadását úgy gondolom a websájton be tudjuk matni. Köszönöm szépen, nagykövet úr! Köszönöm, nagyon részletes tájékoztatásra kapcsolatban, és a delegáció kapcsán a segítségük. Ez nagyon fontos a delegáció, ez, ez Tunéziában sokat segített nekünk a helyzet megértésében. Köszönjük szépen az előadását, és köszönöm a Digi Home kollégáinak is, hogy eljöttek, és az utolsó szekció a ma délelőttön, és kérem a résztvevőket jöjjenek előre. Hmm. Legeri úr, Ben Luis és Tud Dragos Tudorace az előadók. Kedves kollégák, sok az előadó a ma délelőttön. Köszönöm szépen a kollégák aktív résztvételét, ez sokat segít. A harmadik panelen belül mivel is foglalkozok Egy nagyon nehéz ügy az EU visszatérítési, visszatérési politikája 2017 során az Európai Bizottság számos közleményt tett és ajánlást tett közzé az Európai Unió idevágó politikával kapcsolatban szeptember 27-én egy átdolgozott ha visszatérítési kézikönyvet mutattak be, amit a tagállamok használhatnak a megfelelő hatóságaikon keresztül. Az Európai Parlament több alkalommal készített állásfoglalást a hatékony végrehajtásra kapcsolatban, a visszatérés témájában, és kedves kollégák, az uniós, unió visszatérési rendszerének hatékonyságát érdemes értékelni, és úgy gondoljuk, hogy biztonságos és az em, kell lennie, és az alapvető és eljárási jogokat is mindenképpen tiszteletben kell tartani a visszatérés során. Ez, ez egy alapvető elvárás. A téma természetesen nagyon nehéz, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy a vendégeink mit mondanak. Dragos Tudoras az első vendégünk a DG Home, a belügyekért felelős főigazgatóság képviseletében a osztályvezető. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek joggal hívta fel a figyelmet arra, hogy az EU visszatérési politikája rendkívül fontos, és érdemes megvizsgálni, hogy ilyen bonyolult körülmények között az összefüggések is meglehetősen bonyolultak, a tagállamok, az EU, harmadik államok, mindenkinek különböző érdekei vannak, hogyan tudjuk tehát ezt működtetni. És az együtt, harmadik államokkal folyó együttműködés során különböző viták alakulnak ki, megnéztük igen csak extenzív módon, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogyan működik a visszafogadás a harmadik államokban, főigazgató úr elmúlt héten a visszafogadási megállapodásokról számolt be önöknek, és Világosan tudom én is, hogy ez eh, intenzív vita alakult ki ebben az ügyben, egy érzékeny témáról van szó. Azt hiszem elmúlt héten is szóba került, de Avramopoulos eh, urat is meghívták itt ebben az ügyben, egy az általános vélemény, hogy integráltabb politikára van szükség egy adott kereten belül, embereket kell megmenteni, életeket megvédeni, a szolidaritást is gyakorolni kell, és ezt jogosan várják el tőlünk természetesen. Nyilvánvalóan az önök fókusza erre irányult, a külső aspektusok eh, fontosak, a visszafogadás része az önök szemében, ezzel tisztában vagyunk. Én most inkább a belső, az EU-n belüli témákra fókuszálnék a visszatérés során. Ez azt jelenti, hogy különböző rendszerek kölcsönhatásáról van szó, ez EU intézmények szerepét, az ügynökségek szerepét is eh, tisztázni kell ebben az összefüggésben. Vegyük a szabályozási keretet. Önök is jól tudják, 2008 óta van egy idevágó irányelvünk, egy legkisebb közös többszöröst keresztük arra, hogy hogyan tudjuk garantálni a jogokat nemzeti szinten, minden területen, hogy hogyan készítik elő a visszatérést, és hogy hogyan lehet konkrét műveleteket végrehajtani Önök nagyon jól ismerik a jogalkotás folyamatát, nem volt ez egy könnyű tárgyalás ebben az esetben sem, mire elértünk a szöveghez 2008 óta minden esetre ez a szöveg van, és ez mutatja, hogy az EU-n belül, vagy szabályozza az EU-n belül a visszatérítési folyamatot, hogyan kezeljük. Megnéztük az átültetés folyamatát is, a gyakorlati megoldásokat a tagállami szinten, hogy mit tesznek a hatóságok, tehát eh, a Schengeni értékelés keretében nemzeti értékeléseket is készítettünk. 2015-ben Schengen értékelést készítettünk Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Liechtensteinben és Németországból, és eh, ezekből a missziókból, 2015-ös missziókból eh, megnéztük azokat a fellépéseket, amit a tagállamok szerveztek, és időközben megfelelő értékelést készítettünk. 2016-ban missziókat küldtünk Luxemburgba, Olaszországba, Görögországba, Horvátországba, Franciaországba és Máltára, és plusz két előadás, két missziónk volt Németországba és Kaléba, Franciaországba. Ezek a missziók a cselekvési tervek szintjén működnek, és mi megfelelő, megfelelőségi értékelést készítünk ezek után 2017-ben. Dánia, Izland, Svédország, Portugál, Spanyolország és Norvégia került sorra, és Magyarországra is látogatást tettünk a, az elhelyezés körülményét vizsgálva, tehát az őrizet fogvatartás körülményt vizsgálva 2017-es látogatások értékelését most készítjük elő, 2018-ra is tervezünk ilyeneket Svájc, Lettország, Észtország és Finnország vonatkozásában, és a Schengeni értékelés folytatódik, nagyon ambiciózus napirendünk van. Három éven belül az összes tagállamot értékelni akarjuk, egyszer missziókat szervezni, hogy nagyon konkrétan meg tudjuk mondani, hogy gyakorlati szinten hogyan működik ez a rendszer. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek megkapják a mi jelentéseinket, a tervezett és a be nem jelentett értékelések kapcsán is. Ezt a Sagöni Albizottság ülés előtt zárt ülést tartunk e- ezzel a munkával kapcsolatban, és a tartalomat nagyon alaposan meg fogjuk beszélni. Hogyha megnézzük a szabályozási keretet, amit a bizottság 2017 márciusában elfogadott, már hallottok erre utalásokat az elnök úrtól. Ez egy számunkra fontos dokumentum, mert mint már elmondtam, az értékeléseket figyelembe tudtuk venni, amikről az imént beszéltem, és így indokolni tudjuk az eredményeinket, és így tudunk ajánlásokat készíteni a tagállamok számára, hogyan tudják jobban testre szabni az fellépéseiket és az igazgatási gyakorlatokat. A fő céljaink azok voltak, hogy administratív koherenciát érjünk el, a, mert láttuk, hogy hatékonyság csökken is megfigyelte volt, ez azért volt, mert különböző szakaszokban nem vették figyelembe az előírásokat, és az ajánlások révén koherenciát kívánunk kialakítani, és megjósolhatóságot az őrizetbevétel kapcsán, vagy és teljes mértékben garantálni kívánjuk az a EU alapjogi emberjogi kártájának előírásait is és ezt megfelelő programokba fogalmazok majd meg, amiket végre kell hajtani a tagállamok szintén és szeretnénk jobb eredményeket, jobb eljárásokat elérni. A tagállamokat értesítjük az eredményekről. Egy mátrixot is kialakítottunk, ahol a tagállamok beszámoltak arról, hogy az ajánlásokat hogyan kívánják a gyakorlatba átültetni. Egy további lépés keretében, amit az elnök úr is elmondott, egy kézikönyv elfogadását terveztük, és ez szeptember 27-én közzétételre került ez Tudom, hogy nem sok újat mondtam, a tagállamok közül is sokan felléptek éveleje óta, és különböző érveket hangoztattak, mert módosításokra van szükség az irányelvben. Az Európai Bizottság és elmondta a maga érveit, meggyőződésünk a bizottságnál, hogy egy hatékonyabb rendszert a jelenlegi szabályok mellett is létre lehet hozni, és amíg a tagállamok készek arra, hogy áramvonalasítsák a nemzeti eljárásaikat, addig a jelen eljárások, előírások keretei között is lehet valamit tenni, és a Sevla misszió során és azt láttuk, hogy vannak legjobb gyakorlatok a tagállamok szintjén, ezeket ismertetni kell itt Brüsszelben is, és ezzel a terepen a munka egyszerű, egyszerűbbé válik. Persze fáradozásra, erőfeszítésre szükség van, de érdemes véleményünk szerint. Hogyha az operatív aspektusokat nézzük a visszatérési politikában, az Európai eh, Parlament és a Tanács véleménye egyaránt eh, fontos szerepel bír, és egy második fontos szereplőt is eh, megállapíthatunk EU szinten. Ez az Európai Határőrizeti Ügynökség és igazgató úr is itt van közöttünk, nyilván a részletekre ki fog térni a jövő a következőkben és szeretnénk hangsúlyozni azt a, a szerepet, az ügynökség játszik, és 2016-ban is játszott már, mert úgy gondoljuk, hogy így gyorsabban lehet fellépni az ügynökség fontos szerepet játszott ebben az évben, is nagy lépést tett előrefelé, és erősítjük a statisztikai mutatók megjelenítését. Most nem akarok mélyebbre menni ebben, mert biztos vagyok abban, hogy a főigazgató úr, ügyvezető igazgató úr majd erről is beszélni fog. Mit tervezünk a jövőre? A jövőre nézve elmondhatjuk a visszatérési politikával kapcsolatban, itt a migrációs politika része, ez továbbra is mi nyilvánvalóan minden mindennel összefügg a migrációs politikán belül menekült ügy, szolidáris fellépés fontos, ebből az alapból kiindulva fogjuk megfogalmazni a visszatérési politika további módosításait. A munka folytatódik, ma délelőtt is beszéltük már erről, és hát nyilván az egész EU külpolitikája nagy szerepet játszik ebben, ebbe kell ezt beágyazni bizottsági szinten folyamatosan monitorozzuk azt, hogy mi történik ezen a szinten, és nyilván önök is látták már, két héttel ezelőtt is elfogadtunk egy ajánlást, és igyekszünk a migráció különböző aspektusait összevonni és figy- figy- összevon figyelembe venni. Itt egy átfogó képet alkotni a migrációról összességében. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. A panel végén lehet majd kérdéseket feltenni. Az Európai Határozati Ügynökség a Frontex igazgatója Legéri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek a lehetőséget, hogy bemutassuk, hogy az Európai határőrzeti Ügynökség mit tud tenni a visszatérés területén. Mint már hallottuk Tudorás úrtól az Európai Bizottság képviseletében, a visszatérési politika az egyik komponense a migráció kezelésének, és nem volt eredetileg a határőrizeti ügynökség feladatai között, de elmúlt évben került ez hozzá, és kibővült ennyivel. Most egy néhány számot mondanék. Nézzük a visszatérési repülőtak számát, amit idén szerveztünk, ez több mint 300 szám szerint ilyen repülőút. A számokat illetően, a személyeket illetően, ahol a mi támogatásokat vették igénybe már 2500 volt idén. Elmúlt évben egész évre tudok adatokat mondani, az ügynökség támogatást nyújtott 10.700 migráns visszaszállításában, és elmúlt évben 232 repülőutat szerveztünk. Hogyha összehasonlítjuk a számokat 2015-tel, akkor egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az Európai Unió a visszatérési politikáját továbbfejlesztette, továbbitte, meg sokszoroztuk, meg ötszöröztük azt a számot, amit az ügynökség a tagállamok támogatásaként biztosítani tud. A visszatérési döntés az egy nemzeti döntés továbbra is. Tehát csak a nemzet állam, a tagállam, az ottani hatóság dönthet abban, hogy kit kell hazaszállítani. Ez egy fontos elem. Egy integrált európai szakpolitikára van szükség ezen a területen, ezt be kell látni, ahol a tagállamok, az Európai Bizottság és a Frontex, a határőrzeti ügynökség szorosan tud együttműködni. Ami pedig az operatív tevékenységet illeti, támogatjuk az azonosítást, majd visszatérek még erre a témára későbbiekben, mert az egyik nagy kihívás az az, hogy megfelelően azonosítsuk a személyeket, hogy dönteni tudjunk, hogy mi a származási ország egy konkrét esetben, és hogy be tudjuk kérni a származási országtól az úti okmányokat. Pillanatnyilag az ügynökség szállítást biztosít repülővel, amit a tagállamok biztosítanak, a repülőket, és egy közbeszerzési folyamat indult, és úgy gondoljuk, hogy januártól bírálni tud az ügynökség saját jogon is repülőket, majd az EU-Törökország eh, megállapodás kapcsán is szükség van a támogatásunkra, és kompokat eh, bérlünk, eh, így kívánjuk a görög hatóságokat támogatni. 2017-ben egyelőre 650 személyt szállítottunk a görög szigetekről Görögországba. Ez a Frontex tevékenysége volt az EU-Törökország megállapodás keretében. És eh, ami még fontos, stratégiai vatát folytattunk az ügynökség igazgatóságán mm, elmúlt héten. Az Európai Bizottsággal együtt azt a javaslatot tettük a tagállamoknak, hogy legyenek bizonyos operatív fellépések, és így erősítsük ezt az együttműködést, a, tehát a háromszögön belül a bizottság, ügynökség és a tagállamok között. Az egyik kiemelkedő pont ezen belül az az, hogy az információ csere a nemzeti hatóságok, a bizottság és az ügynökségek között legyen jobb a jövőben. Például, hogyha az ügynökség megszervez egy saját charter repülő utat, akkor tudnia is kell, hogy mik a célok, és mikor, hogyan alakulnak a tervek a tagállamokban, hogy a menekülteket mikor lehet eléggé felkészíteni arra, hogy visszaszállítsuk őket. Ezt a döntést nem hozhatja meg az ügynökség. A tagállamnak értesítenie kell a számokról, a tervekről, a nemzetiségiekről és a célországról az ügynökséget. A bizottság azt javasolta, hogy az IRMA nevű IT rendszert megkapja a Frontex, ezen dolgozunk éppen most, és ez mindenképpen egy fontos része a cselekvési tervnek. Aztán stratégiai vitát folytattunk tegnap az IAZO-nál, az igazgatóságon, mert az egyik nagy kihívás a menekültügyi területen az Európai Unióban, hogy a menekültek, a migránsok száma, amelyek eh, menekült státuszt kértek, eh, mm, rendkívül magas. Egyszerűen azért, mert eh, azon mi míg azoknak a szám, akik megkapják a státuszt, az, az jóval alacsonyabb. Vagyis akik nem kapják meg a menekült státuszt, azok nem kapnak állandó lakhelyet sem. És, és hát itt kereshetjük a visszatérés, a visszatérítés ügyeit és itt a nemzeti hatóságokra kell megint csak hagyatkozni, hiszen ők felelősek abban, hogy jobb információcserét biztosítsanak az elutasított menekültügyi kérelmek kapcsán. Ezeket azonosítani kell, és be kell vonni a visszatérítési rendszerbe ezeket a személyeket. Itt tartunk pillanatnyilag, most pedig egy további témát vetnék fel amely talán érdekesebb lehet a meghallgatás összefüggésében, ez pedig a harmadik országokkal való együttműködés, illetve az, hogyan hagyjuk végre a visszatérítés rendelkezései. Az ügynökség természetesen az EU külső külpolitikai összefüggéseiben működik, és itt szorosan itt működünk a bizottsággal, meg a külügyi szolgálattal, a, vissza, a visszafogadási megállapodás alapján, az bizottsági szakértőkkel, amikor a bizottság ö, ilyen megállapodásokat tárgyal, mi is részt veszünk, és részt veszünk a vegyes bizottság, a rendszeres vegyes bizottság üléseken harmadik országokkal kapcsolatban. Vannak munkakapcsolataink és megállapodásaink, amelyeket az ügynökség ír alá, ezek közül némelyikben van a visszafogadásról melléklet, például Nigériával kapcsolatban. Általában nem szokott ilyen melléket lenni, de Nigériával sikerült egy jó együttműködést kialakítani, ezért oda bekerült. Aztán az EU helyi kapcsolattartó tisztviselőjével is, és vannak kapcsolattartói tisztviselőink, akik szerepet kaphatnak majd a visszafogadási eljárások jövőbeli alakulásában. Aztán az a kollektív visszafoglalás is működik, amelyet ugyan az ügynökség kezdeményez, de a kibocsátó ország szervezi. Különösen a Balkán országaiban működik ez. Ezek alapján lehet megszervezni ezeket a visszatérítési légi közlekedési útvonalakat, és tudják szervezni a Balkányi országban a repülőjáratokat. Aztán vannak azonosítási missziók, amikor a konzuli hatóságokkal egyeztetünk az úti okmányok ügyében. Vannak úgynevezett identifikációs missziók hosszú távon, Olaszországban például működik ilyen, vagy vannak a rövid távúak. És mindezeket a alap, az alapjogok teljes jogú tiszteltartásával tesszük. Azt is biztosítani szeretnénk, hogy különösen a, a kényes útvonalak, légi útvonalak, illetve a kollektív légirepülőjáratok indításakor európai megfigyelő is legyen a fedélzeten, figyelemmel kísérve a mikéntjét ezeknek a műveleteknek. Az ügynökség szempontjából Abszolút fontos, hogy átfogó módszertan működjön, abban az értelemben, hogy integrált visszatérítési rendszerek működjenek, ez pedig azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságok, a bizottság és az ügynökség folyamatosan információt cseréljen azonnal real-time minden ö, aspektusát, illetően a visszafoglalás, visszafoglalási politikáknak adatokat gyűjtve és feldolgozva, és azt is látnunk kell, hogy szükség van egy szélesebb körű módszert arra. Ma reggel is beszéltünk erről, hogy a fejlesztéspolitika kulcsfontosságú abban is, hogy ne a, a visszafoglalási politika ne csak a migrációs menedzsmentre koncentrál, hanem szélesebb összefüggésében vizsgáljuk ezt. És a déli szomszédság politika országaiban és aktív a bizottság, valamint az Afrika Frontex hírszerzési műveletben, illetve a kapacitás építésben is együttműködünk határőrizeti kérdésekben afrikai államokkal, amelyek persze kapcsolódnak az afrikai kontinens biztonságpolitikai politikai kérdéseihez. Úgyhogy, ha kettős nyerő eredményt akarunk elérni, egy win-win helyzetet, az ügynökség mandátumán belül, akkor a témákat is bővíteni, a témákat bővíteni kell, biztonságpolitikai kérdésekre, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül a migrációhoz, ám mégis ide tartoznak. Tehát olyan országokkal, amelyeknél elsődleges fontosságú. Köszönet, hála a a szélesebb ö, körű mandátumunknak és a déli szomszédság politika, valamint egyéb térségbeli szakpolitikák ö, körének sikerült a szakmai párbeszédet kiterjesztenünk minden menekültet kibocsátó országra is, azokon túl is. A fejlesztési politika persze nem az ügynökség hatáskörében van, ám szem, szerintem teljesen világos ennek a, a fontossága, és az, hogy nem lehet tisztességes visszafoglalás politikát vinni, hogyha nincs kiegyensúlyozott migrációs politika, különösen az afrikai kontinensben, kontinensre vonatkozóan. Köszönöm. Én is köszönöm. Utas hozzászólunk ebben a panelben az ENSZ emberjogi főbiztosságának képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak. A prezentációm kicsit eltér majd a kollégáimétól, mert szemben velük én nem európai szakértő vagyok, és nem is tetszelgel ebben a színben, hanem az emberi jogi kérdésekkel foglalkozom általában a visszatérítés, deportálás, önkéntes vagy kényszer visszatérítés témáiban, és az EU ebeli érintettségében. A visszafoglalás visszatérítés része egy jól működő migrációs menedzsmentrendszernek, ezt gyakran halljuk. Ugyanakkor az elején leszögezném, hogy a nagy tömegű visszafoglalás inkább egy rossz migrációmenedzsment rendszer szimptomái. Hogyha kényszerrel, vagy, vagy többé-kevésbé kényszerrel úgynevezett önkéntes rendszerben nagyszámú embert kell rá arra kényszeríteni, hogy elhagyják a területet, ahol vannak, akkor valami nem stimmel, vagy nincs ö, legális, biztonságos útvonal, vagy azért, mert tehát valamiképpen nem stimmel a rendszer. Ezen vég, ezt ezen el kell gondolkoznunk. És világosan kell azt is látni, miről beszélünk. A visszatérítés az angol return szóban, amely egy klinikai tisztaságú koncepció, amely kicsit elválik a valóságos tartalmától itt Brüsszelben. A visszafoglalási gyakorlatok figyelemmel kísérését végezzük, és ezt a jövőben is feladat lesz. És önkéntes, vagy akár kényszer visszatérésről van szó, általában gyakran erőszakos folyamat a, a az elszenvedő szempontjából, és inkább kivétel, nem szabály, hogy az emberek méltósággal ö, térhetnek vissza hazájukban az jog minden pontjának betartásával. Sokszor olyan országba tértek vissza őket egyébként, ahol nem is a, a hazájuk. Tehát nem visszatérnek valahova, hanem átteszik őket valahova. És legyünk őszinték, azzal kapcsolatban is, hogy a visszafogadás sokszor nem kívánatos személyek kitiltását, elküldését jelenti a valóságban. Egyfajta eufémizmus ez. Sok esetben történelmi, strukturális okkal van annak, hogy bejussanak egy területe emberek. Tehát én ugye tegnap este simán belettem Brüsszelbe, nagyon sok ember ezt nem teheti meg. Beszéljünk tehát minden a, a visszafoglalási politika emberjogi kihatásairól azonban ebbe vezető után. Az államok nem, nem akad ezzel semmi, hogy ott tartsák azok, azokat az embereket, akik esetleg nem jogosulókat maradni, tehát nem kötelező visszatéríteni valakit. Ám a, és a nemzetközi emberi jogi ö, jogszabályokat minden állam be kell tartsa. Például az emberi jogok nyilatkozata amely egyenlőséget, méltóságot követel meg az emberi jogok érvényesítésében. Függetlenül, hogy milyen szándékkal lép valaki át egy határt, meg az, hogy milyen vagy módszeren lép át egy határon valaki, minden államot köteleznek jogszabályok minden migránsak szemben, függetlenül attól, hogy beadott-e menekültügyi kérelmet, vagy kapott-e ilyet. Tehát a nemzetközi emberi jog egyfajta védelmi, nemzetközi védelmi keretet, jogi keretet ki, ki, ró az államokra a migránsokkal szemben, viselkedésükben. És ez egyetemleges, oszthatatlan jogok. Tehát az, hogy a menekültek, a nemzetközi menekült jog alapján védelmre jogosultak, nem jelenti azt, hogy mindenki más nem kaphatna a védelmet a, nemzetközi emberi jogok, humanitárius jogok vagy munkavállalási jogok alapján. Tehát egyfajta hamis dihotómiát, kettőséget tartnak fel Európában sok esetben a menekültek, illetve mindenki más között, holott mindenki jogosult, minden ember jogosult minden pillanatban emberjogi védelemre. Ezen túl persze a menekültek különleges egyéb ö, jogokkal bírnak, mint ahogy a gyermekek is, és a nők is, a jogi keretek alapján például az utóbbiak, vagy, és sorolhatnám az egyéb jogosultságokat. A dolog tehát sokkal bonyolultabb, mint azt mondani, hogy egyrészt menekültesek vannak egyrészt, a másik oda meg mindenki más. Kiváltképpen a, a tisztességes eljárás, a garanciák, a deportálás, illetve a önkéntes visszafoglalás, visszafogadás során. Ezek az jogok osztatatlanok, és a legmagasabb normában kell érvényesüljenek kor. A kilenc alapvető nemzetközi emberi jogi eszköz alapján a gazdasági, szociális, kulturális és egyéb emberi jogait kell biztosítani ezeknek az embereknek, különféle státusz alapú emberi jogi ENSZ eszközökön túl, említettem a gyermekjogának egyezményét, a nők ellen diszkrimináció tiltásra vonatkozó egyezményt, és a migráns munkásokra vonatkozó egyezményen túl az EU egyetemlegesen mindet ezek közül aláírták, ratifikálták, ezek tehát jogilag kötelező jogeszközök. És azzal, hogy a nemzetközi egyezményeknek tagjává vált, tag az EU tagállamoknak a nemzetközi jogalapján vállalásaik és kötelezettségeik vannak, hogy ezeket az emberi jogokat betartsák a területükön, bárkire érvényesen a területükön, belértve azokat is, akiknek nincs jogi státusza, vagy joga arra, hogy az országban legyen. És ebbe beletartoznak, betartozik az is, hogy nem lehet ezen jogok érvényesítésében korlátozni a külpolitikában sem ezeket az embereket. Megvizsgálva azokat a aggályokat, amelyeket a konkrét EU visszafoglalási kommunikében szerepelnek, az ENSZ hivatala az unicef együtt és más nemzetközi gyermekjoggal foglalkozó szervezet együtt kifejezte aggályt azzal kapcsolatban, hogy az EU visszafoglalási politika végrehajtása idézem a gyermeket kockáztatja és megsérti a gyermekjogáról szóló ENSZ egyezményt, mivel a, a gyermek érdekekkel elsődleges legyen a határvédelemmel szemben is akár és a Migráns Munkavállalási Bizottság és a Gyermekjogi Bizottság az ensz belül világosá tette, hogy a gyermek érdeke kell, hogy előnyt élvezzen a migrációs ellenőrzési eljárásokban. És március 9-én ENSZ szakértői bizottság négy különféle egyezménnyel foglalkozó szervezet elnökével együtt ajánlásokat dolgozott ki, és azt mondták, hogy ez a, az eljárás rendszer most jövőben egy, egy, egy sikos lejtő a végrehajtásban, és fenyegeti a gyermekek jogait, és sokszor megsérti az emberi normákat. Az utolsó Libeszak bizottság ülésen, amely részt vettem áprilisban, többen e teremben is felhívták a bizottságot arra, hogy legyen ö, éber a megállapodások végletesen. Most a parlamenti képviselő sem mutatott arra, hogy van egy trend az EU-ban, miszerint egyre inkább ö, ö, erővel végrehajtott, már sokszor ö, önkéntesnek nevezett deportálást ö, hajtanak végre, amikor is az egyes értékek és garanciák nem érvényesülnek. A kritikus embervédelmi vagy védelmi hiányokkal kapcsolatban szélesebb körben és egyes deportációs fedetekkel kapcsolatban konkrétan meg, megfogalmaztunk egy ajánlás sorozatot irányelvekkel, irányutasok kiegészítve 2013-ban az ENSZ részéről, ez pedig az, a vonat különböző jogok és normák alapján állnak két tagállam. A tagállamok felé ö, fordulva az ENSZ ajánlások végrehajtásában segítve őket a végrehajtásban, az iránymutatások több gyakorlati cselekvés is tartalmaznak, amelyeket az államok végrehajtottak annak érdekében, hogy biztosítsák a migránsok jogait. Én most kettőre koncentrálok ezek közül. A visszautaztatás visszatérítés témájában érvényesül emberi jogokban. A kilences iránymutatás kimondja, hogy nem lehet a non-reformant elvét megsérteni, vagy nem lehet önkéntesen kizárni egyéneket vagy csoportokat, önkéntes sorozatban pedig nem lehet semmiféle kényszerítő eszközt alkalmazni. Erre vonatkozóan konkrét ajánlások vannak a megfelelő eljárása, a gyermekvédelmére. Nem tudom most mindet elsorolni, csak néhányat kiemelnék. Konkrétan a non-reformant elvének alkalmazásában ez nemzetközi jog egyik alapszabálya, és a menekült ügyi jog is tartalmazza. Ugyanakkor azért, mert valaki nem kaphat menekült ügyi státuszt, nem jelenti azt, hogy automatikusan vissza kell toloncolni. A Nőrufalman nemzetközi jogban gyökerező elvei miatt, illetve a kínzás elleni elv nél is szélesebb körű meghatározásokat van fogalmazódik meg, és az egyéni körülményét minden személynek vizsgálni kell, mielőtt visszafordítják. Nem lehet kikezenni a rossz elbánás, a kínzás, vagy egyéb ártalom, akár kockázatát is, mielőtt visszatérítenek valakit. A megfelelő jogi alkalmazási eljárásban vannak bizonyos minimumok, megfelelő jogi ö, támogatást, jogsegét kell adni a személynek, a visszatérítés döntését akár meg is támadhatja, ennek alapján jogi eszközöket alkalmazva, ez nem csak egy eljárás jogi kép, jog, hanem ténylegesen kell, hogy élvezze ez a személy, és ezzel megfelelő információvezetőnek joga a döntés okának ismertetése olyan nyelven, amelyet az illető ért, és ez akár tolmács vagy fordító alkalmazást is jelentheti ingyenes módon, és az átadási eljárások pedig független monitoring alá kell essenek, ez pedig azt jelenti, hogy olyan szervezetek kell, hogy ellenőrizzék ezt, amelyek függetlenek attól a testülettől, amely döntést hozott a visszafordításról, illetve a végrehajtást felügyelnie kell egy független szervnek. Tovább lépve a tízes iránymutatásra az együttműködési eljárásokban. A határokon átnyúló együttműködéseknek emberi jogokon kell alapolniuk, beklő garanciákkal, műveleti megállapodásokkal, operatív megállapodásokkal. Ez el, azt jelenti, hogy olyan, hogyha ilyen elkötelezettséget nem vállal egy ország, akkor vele szemben ezt nem lehet elindítani, vagy vele együtt ezt nem lehet elindítani, megfelelő emberi jogi védelemi személyekre van szükség, például e, minden területen, a határokon, vagy a bűnüldözési területen megfelelő mandátumokkal kell rendelkezni személyeknek. Nagyon fontos ezen túlmenően, hogy az eljárások és az eredmények is, az együttműködési megállapodások eleget tegyenek az emberi jogoknak. Itt megfelelő monitorozásra is szükség van, független monitorozásra annak érdekében, hogy az emberi jogok valóban érvényre jussanak, ami pedig az ajánlásokat érinti. Nem tudunk a mélyre menni ennek a dolognak, annyi idő nincsen. Amire én rá akartam mutatni az, hogy eljárási, elszámoltatási területen mindenképpen garanciákra van szükség, és úgy gondolom az emberi eh, jogok azok az alapot adják, nem a plafont, nem a maximumot. Tehát az nem elegendő, hogy valakit megkínozunk, vagy nem lehet visszaküldeni egy személyt egy olyan országba, ahol meggyilkolják, megkínozzák stb. Tehát az emberi méltóság érintetetlen, és ez az a alap, amin építkezünk, és a 21. cikk éppen azt tartalmazza, hogy ennek eleget kell tenni az együttműködés során, mind belül, mind a kapcsolatainkban kifelé az emberi méltóság az, ami az első helyen szerepel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos téma természetesen. Két kolléga még szót kért. Jean és Verzsián asszony, Jean Lambert, parancsolj. Köszönöm szépen. Mindenek előtt utalás történt több előadásban is arra a kérdésre, hogy az azonosítás hogyan történjék, vagy hát az azonosítás jelentőségére, amikor a visszatérítést előkészítik különböző vélemények uralkodnak különböző országokban. Most viszont én konkrétan rátérnék arra, hogy a tagállamoknak van -e hontalansági eljárások az a kapcsolatban. Mi van azon személyekkel, amelyek nem rendelkeznek állampolgársággal? Hát itt ez teljesen jogos érv, Banglades vagy a rohingák esetében aki rohingya személy Bangladesből érkezik, akkor attól még nem bangladesi ez a rohingya, de így kötik meg. Ő hontalan pillanatnyilag. Tehát mi történik az ilyen azonosítás során? Tudnak-e eleget tenni egy ilyen problémának? Mert ez egy ténylegesen fennálló probléma, talán nem a legfontosabb, de a probléma létezik aztán pedig a visszatérítés, vagy visszatérés önmagában. Azt hallottuk, hogy leírják az, hogyan történik. A, a repülőkön ott vannak a monitorozók az EU képviseletében, és hát emellett harcolunk, mindig érvelünk, mindig, hogyha az irányelvet készítjük elő, akkor ezt fontosnak tartjuk. De hogyan gondolkodik a panel arról, hogy hogyan lehet fenntarthatóvá tenni a visszatérítést, a visszaszállítást? Hogyan csináljuk ezt? az egyik része a menekültügyi eljárásnak egyáltalán nem foglalkozik azokkal, akik ha nem kapják meg a státuszt és haza kell térniük, akkor mi van velük? Tehát a kérdés az is, hogy helyes döntést hoznak -e egy konkrét esetben mi történik azon személyekkel, akiket visszaszállítanak, és mi van az önkéntes visszatérőkkel, ilyen is van, erre is van egy eljárás, ami pedig az újbóli beutazás tilalmát illeti véleményem szerint ez egy rendkívül büntető jellegű megoldás az irányelven belül, tehát akkor de van-e elképzelésünk arról, hogy egy ilyen fogvatartás mihez vezet, hogyha erre sor kerül. Mi történik az ilyen személyekkel? Van-e itt egy hatékony monitorozás? Mit jelent ez számukra? Az újbóli. So, Csomó más témám lenne még, de most kettőt azért elmondtam. Elég átfogó ez így is. Köszönöm, Jean. Mari Krisztin. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondanék a három előadónak, és Levis úrnak szeretnék külön köszönetet mondani, mint hogy úgy mondotta, hogy semmi gondja nem volt abban, hogy eljöjjön Brüsszelben valóban valahányszor migrációs politikáról esik szó, ezt hiszem, hogy erre kell a hangsúlyt helyezni. Nem mindenki rendelkezik ugyan olyan jogokkal a mobilitás tekintetén. Megismétlem, azt, amit az imént is mondottam, egy harmada a világ lakosságának jogosult mobilitásra mobilitással jutni. Kétharmada a világ lakosságának köteles a lakáshelyén maradnia gyakorlatilag, és az ENSZ egyezményt imádon figyelemben nem véve, arra fittyet hányva. Aztán ott van az emberi jogoknak eh, a kérdésköre, a nemzetközi egyezményeknek a kérdése, amelyekre mindegy amelyeket, amelyeket szakoztak a tagállamok, kivéve a munkavállaló és családoknak az egyezményéről, mert hogy ez úgy fogalmaz, hogy bármely migránsról legyen szó, bármilyen ugye, státuszú migránsról, és ez, ez a szövegpasszus, amely emlékeztet arra, hogy a migránsoknak jogaik vannak. Akkor most pedig átérek a következő témára. Elhangzott az, hogy gondot okoz az, hogy mikor eltérés van a között, hogy hány olyan személy van, akik ö, ugye hányan rendelkeznek menekülti státuszal is, nemzetközi védelemmel. Mekkora a nagy eltérés? 61%-a a menedékérőnek első folyamatban jogot kap, a jogosultságot kap a nemzetközi védelemre. Tehát két harmadnyuk, 61 százalék. És aztán ott van még további 17 százaléknyi, akik a feleviteli hatóságoknál kapják meg ezt a nemzetközi vélemet. Tehát nincs akkora nagy eltérés a kettő között. Viszont nagy eltérés van a tekintetben, hogy a tagállamok hogyan élnek ezen elismerési joggal. 8 százalék Magyarország esetében, mintha véletlen lenne ez, más országok pedig több mint 80 százalékos ez a mérték. És több ilyen tagállamunk van. Ez gondot okoz és ha én nem is foglalkozom ezzel közvetlenül, de a harmonizációs munkálatok folyamatban vannak. Tehát mindezek a dolgok, amelyeket említett, nem oldják meg ezen eltéréseket. Mind addig, ameddig csak a menekülti kérdéssel foglalkozunk a szűk értelemben, addig meg fogjuk sérteni a nemzetközi jogokat és jogot és egyezményeket. Egyenlőtlenségek vannak tehát tekintetben. Attól, hogy valakinek megtagadják a menekülti státuszt, attól abból nem következik, hogy az adott személy illegálisan tartózkodik, és megsérti a különböző egyéb jogokat. Tehát mi sértjük meg tulajdonképpen a nemzetközi egyezményeket. A kérdésem a Frontexhez is vonatkozik, vagy irányul meg az Európai Bizottsághoz is, hogyan lehet biztosítani a visszatérítési jogot a nemzetközi egyezményekkel összhangban. Hogyan lehet biztosítani ezt, hogy ne legyen kollektív kiutasítás, akkor, amikor ugye a tagállamokhoz folyamodik, panaszkodnak, azokhoz fordulnak, akkor kicsit meglep az, hogy mi is történik, hogyan tudják meggyő, meggyőzően megvizsgálni egyénileg, hogy a jogokat érvényesítik, betartják őket, hogy az összes eljárási szabályt is respektálják. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy sérülékeny embereket nem térítenek vissza olyan országok irányába, ahol az emberi jogokat, az emberi jogokat általános értelemben is megsértjék, és az életük is kockára van téve, és megkínozzák őket, és így tovább. Tehát a nemzetközi egyezményeket hogyan tudják betartatni, illetve vizsgálni azoknak a betátását. Együtt tudok érteni azzal is, hogy a migrációs kérdésnek a kezelése nem lehet lekorlátozható csak a visszatérítési politikára. De a Frontex esetében mit jelent ez konkrétabban? És aztán az egyensúly az afrikai kontinenssel kapcsolatosan, ez teljesen egyetértek, hogy erre így van szükség, de hogyan járnak el? Mutassa be ezt kérem konkrétabban. És csatlakozom Sophie Intveld korábbi kérdéséhez. Az Európai Parlament vajon mit tehet azért, hogy ezen szakpolitikák esetében mi ebben a állampolgári jogoknak a szakbizottságában hogyan tudunk eljárni ahhoz, hogy az eljárási jogokat és a szabályoknak a betartását szavatolják. Ez a mi felelősségünk, hogy erre rákérdezzünk. Sokszor hangzik el, hogy a nemzetközi egyezményeket be kell tartani, ezt minden állásfoglalásunkban gyakorlatilag megfogalmazzuk, de mégis konkrétan hogyan érvényesítjük mindezt a magunk részéről részéről, figyelembe véve az összes egyéb Európai Uniós intézményt is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tudorács úr. 12-15-kor be kell fejeznünk, már csak a tolmácsok miatt is, hogy azt szeretném előre bocsátani. Köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon rövid leszek a hontalanok kérése került előtérbe, illetve a megfelelő eljárás az azonosítási eljárás ügyében. Erre nincs -e EU előírás, EU keret, ami a hontalanságot illeti. Valóban a az erre vonatkozó jogszabály, jogi szabályozás azt jelenti, tehát a visszafogadást nem tudjuk visszaküldeni, tehát ezt e, az azonosítást csak a harmadik állammal együtt lehet megtenni, és hát a hontalan esetében ez nem működik, tehát ez azt is jelenti, hogy e, plusz garanciát jelent viszont a harmadik állam befogadása, az plusz garanciák, tehát itt két e, ma nézzük a visszatérést monitorozzuk, mint folyamatot, erre vannak garanciák, az vonatkozik a nemzeti folyamatokra, eljárásokra is, és a Frontexnek is megvan a maga szerepe a visszatérési folyamatban, a reintegráció és a fenntarthatóságon, mikor visszatért valaki a saját származási országába, akkor amire még jobban figyelünk, nem csak a visszatérővel foglalkozik, itt a fejlesztési finanszírozásban alokáltak pénzeket erre, a reintegrációra, fogadják vissza az érintett szemét, hogy a fenntarthatóság adott legyen és investálunk a monitoring programokba is, 6 és 12 hónapos programokra van szó, a visszatérők a saját közösségükbe, hogyan térnek vissza, erre vagyunk kíváncsiak, és hogy maga a folyamat hogyan működik. Az újrabeutazás tilalma, mennyire hatékony ez a tilalom, ezt is figyelemmel kísérik a Seval missziónk során és egy zárt ülésen erről beszélni fogunk a Seval misszióról, és hogy valójában ez hogyan működik egyes tagállamok szintjén, tagállamról tagállamra nézve. Az Európai Bíróság is ítéletet hozott ezzel kapcsolatban idén nyáron, és ezt meg kell nézni, hogy az egyes tagállamok hogyan értékelik, értelmezik. Az utolsó kérdés, az emberi jogokat mennyiben tartják be, Persze a garanciák fontosak a jogunkban, és fontos, hogy ezt betartjuk. Tehát az EU visszatérési politikából nem lehet tömeges megoldást csinálni, mert egyéni döntést kell hozni, minden egyes döntés egyes személy értékelésén, egyes, minden egyes eset értékelésében indul ki, nincsen tömeges deportáció olyan módon, ahogyan ezt itt bemutatták. Ezek az egyéni értékelések fontosak, és ezt figyelemmel kíséri az igazságszolgáltási rendszerünk. Valamennyi visszatérési döntés úgy születik, hogy bevonjuk az igazságszolgáltatást az összes garanciájával együtt. Aztán már említettem, van egy robusztus monitoring rendszer is, amely amelyet az új mandátum a, a Frontex számára még erősített is, vagyis az összes visszatérési műveletben kell, hogy legyen egy monitoring rész, éppen az emberi jogok védelme érdekében, és igencsak fókuszáltunk a Seval misszión belül erre, és egyáltalán nem tartotok attól, hogy ezt meg hogy jelezzük, amikor úgy éreztük, hogy a monotírunk nem kapta meg a szükséges szerepet. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a menedék kérelmeket illeti, illetve azt, hogy hány szemét kell távol tartani, a kettő közötti eltérés, eltérés, még ha 61 százalékos ugye, mértéket veszük alapul a jóvágyas tekintetében, abszolút számokban számolva 2015-ben mondjuk az 1 millió főből 400 ezernyi főt tesz ki a különbség tehát azt gondolom, hogy ez egy aggasztó helyzet, tehát olyan személyek esetében, akiknek semmilyen jogosultsága nincs a tartózkodásra, tehát munkához sem férhetnek hozzá, úgyhogy ezt mindenképpen a kellő jogi keretek között kell tartani a tagállamokban, ahol ezek a személyek felelhetőek. Ami pedig a nyomonkövetést illeti, az alapvető jogoknak a nyomonkövetését, ugye ahogy ezt az Európai Bizottság képviselő is elmondotta, valóban a tengerparti ügynökség tekintetében nyomonkövetés történik, illetve a visszatérítéseknek az esetében, és a egészségügyi helyzete, illetve a humanitárius helyzete az értetett személyeknek a különböző rendelkezések tárgyát kép, képezi. 2017-ben az ügynökség 86 monitor túrózó szemét küldött ki a tagállamokba, és az ügynökségnek a politikája abból áll, hogy akkor, amikor a tagállamok nem képesek rendelkezésre bocsátani tagállami monitor szemét, akkor az ügynökség küld csapatokat ki, púlokat, monitorokat ki, tehát az európai létszámból. Meg kell különböztetni a következő dolgokat is. Akkor, amikor vannak érzékeny repülő utak, tehát olyan országok, amelyek kevésbé tartják be az európai normákat többek között alapelveket, akkor mindenképpen mód, módszeresen úgy járunk el, hogy a fedélzeten legyen úgynevezett monitor személy. Az Európai ügynökség esetében mit jelent ez a határ és tenger partoknak védelme tekintetében az, hogy megerősített nemzetközi együttműködést folytattunk azon országokkal, amelyekkel kapcsolatosan az Európai Unió kompakt politikákat foganasított, és amelyek esetében tudjuk azt, hogy léteznek egyéb eszközök is, még akkor is, hogyha ez az üdvösségünk hatáskörén kívül esik, de ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a gazdasági fejlődéssel kapcsolatosan tudjuk eljárni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindre kell válaszolni. Gyorsan próbálom, ami a fenntarthatósági kérdéseket illeti. A reformant elv abszolút non-reform betartása, meg a gizás elleni elv betartáson túl azon is dolgozunk, hogy megvizsgáljuk, mit lehet fenntarthatóan megszervezni emberi szempontból. Februárban lesz egy találkozó, és elveket, iránymutatásokat dolgozunk ebben a témában is már mondtunk valamit erről, bizonyos irányelveket és elveket megfogalmazva a migránsok nehéz helyzetben levő, érzékenyben levő migránsok védelmét illetően és fenntarthatóságot illetően. Fenntarthatóság azt jelenti, hogy valakit visszatérítenek, akkor minimális késztetét az emberi jutnak élvezhesse szociálprotekció, egészségügyi ellátás, tisztességes elbánás, ellátás, jogsegély, oktatás a gyerekeknek. Tehát, hogyha ezeket nem tudják fenntartani, az nem tekinthető fenntartható visszafogadásnak. Tehát ezek alapvető kérdéseket vetnek fel most az EU e mostani eljárását illetően, beleértve azokat a kormányokat is, amelyek informális megállapodásokat tárgyalnak, például Líbiával meg. Nagy kérdés, hogy Líbiát hogyan lehet most adekvát partner tekinteni a migráns, visszatérített migránsok emberi jogának betartásában, de vannak itt más kérdések is ami meg a tömeges deportálását illeti, amiről szóltam bevezetőmben. Nem azt, nem a, a tömeges kiutasításokat értettem ez alatt, amit másik jogi formula, hanem a, ugye említettek itt 400 ezres számokat azok az emberek akiknek nincs joga a, a, e a tagállamban maradni, hogyha ilyen sok ember visszatérítésről gondoskodnak, akkor valami nem stimmel a rendszerrel hiszen ha csak a menedékes rendszered egyetlen ö, lehetőség, hogy maradjanak, az nem jó. Meg kell vizsgálni, milyen egyéb ö, okok mentén lehet az adott tagállamban maradni, illetve milyen emberjog, hogyan lehet elkerülni az emberjog sértéseket. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne a jog szerint valakit vissza, akárkit visszatéríteni, ám például a, a tömeges visszatérítéseknél vagy deportálásoknál bizonyos kényszerítőerő alkalmazása mellett ez feltétlenül nagyon nagy figyelmet érdemel. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttek. És köszönöm a képviselőtársaim nagyszerű kérdéseit is. Találkozunk fél háromkor. Köszönöm.